Colleghi, grazie, possiamo iniziare i nostri lavori. Kedves kollégák, jó napot kívánok mindenkinek. Eh, megkezdhetjük a munkánkat. Riguardo al processo a március 16-i 17 ülés jegyzőkönyvével kapcsolatban, hogyha nincsenek észrevételek, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Az Európai Parlament televíziós stábja a ülés egy részét föl fogja venni. Az Európai Parlament látogatói központjának számára hiszen az lenne a célja ennek a felvételnek, hogy megismertesse a látogatókkal az Európai Parlament munkáját, úgyhogy kérjük viseljék el a televíziós stáb jelenlétét. Robert Cooperrel következik most az eszmecsere. Külügyi, illetve öm, katonai ügyek főigazgatója a tanácsban. az április 26-i külügyi tanács eredményeiről fog beszámolni, illetve ennek következtetéseiről. Szeretném üdvözölni itt Cooper urat, nagyon nagy öröm számomra, hogy ellátogatott ide hozzánk, és az iráni helyzetről is beszélni fog. Mint említettem tehát, az április 26-i tanács következményeit fogjuk meghallgatnunk, illetve a másik témával kapcsolatban Eston asszony kérte fel őt arra, hogy számoljon be a fejleményekről. Cooper úr a főképviselő asszonyt helyettesíti, hiszen arra kértük a külügyi tanácsot, hogy rendszeresen számoljon be parlament, a parlamentnek és így szakbizottságoknak a fejleményekről. Üdvözlöm tehát Cooper urat, hogy most az egyszer helyettesítőként ő jött el hozzánk, és nagyon fontosnak tartjuk, szeretném ezt hangsúlyozni, hogy folyamatos legyen az egyeztetés, a párbeszéd a ö, fő, külügyi főképviselővel. Cooper urat arra kérem, hogy röviden fogalmazzon, hiszen így több időnk jut majd a vitára. Én azt szeretném, hogyha a külügyek, külügyi tanács eredményeiről számolna be, és nem az általános ügyek tanácsáról, hiszen ez nem a mi témánk. A ö, általános ügyek tanácsának eredményéről majd a spanyol elnökség fog, fog beszámolni. a közös védelmi és biztonsági politika, illetve a jelenlegi katonai és civil polgári fellépések témájában szeretnénk meghallgatni, hogy mi történt az április 26. ülésen, a pakisztán-iráni helyzet, a szudáni választások eredménye, illetve a kirgiz helyzet érdekelne minket. Cooper úr, megköszönöm, hogy eljött hozzánk, és körülbelül negyed órára megadom önnek a szót. 10 stanno 16 Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Mint az imént mondotta, a főképviselő, aki jelenleg is úton van, kért meg arra, hogy helyettesítsem őt ezen az ülésen. Meg kell mondjam, hogy ez egy átmeneti megállapodás részünkről, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan fog ez működni a későbbiekben. A külügyi tanács múlt héten, április 26-án egy nagyon bonyolult, több arculatú rendezvény volt. Először is külön ülés, majd együttesülést tartottak a védelmi és külügyminiszterek és számos különböző téma került napirendre, azok is, amelyeket ön említett, ideértve Afganisztánt, Szudánt, Burma, Myanmar és kirgisztáni válság, Szomáliáról is volt egy rövid megbeszélés. A védelmi miniszterek formációban a miniszterek megvizsgálták a tanácsnak a jelenleg folyamatban lévő műveleteit, megvis, megvitattak néhány intézményi és strukturális kérdést is, amelyek a külügyi szolgálattal kapcsolatosak, és a külügyi tanácsal. A külügyminiszterek pedig megvizsgálták a külpolitikai stratégiát, ennek a prioritásait és különböző kapcsolati rendszerét. Hogyha ezt részletesebben vizsgáljuk, akkor kezdeném a védelmi miniszterek ülésével. Ők a katonai hadműveleteket vizsgálták, és ezek közül is az Atalantát, a Szomáliá ügyét, és hangsúlyozták, hogy nagyon fontos a kalózkodás okainak való foglalkozás, és ez legalább annyira fontos, mint az magával a cselekménnyel foglalkozni elmondták azt is, hogy szándékában áll a főképviselőnek ellátogatni a térségbe, és megnézni, hogy hogyan is folynak ezek a műveletek, illetve mi lehet ennek a folytatása. Ezt követően a miniszterek megvizsgálták a különböző képzési tevékenységeket, ami Szomáliában folyik egy ilyen, aminek az is a célja, hogy ne csak a tengeren, hanem szárazföldön is kezeljék a problémát. Van egy ENSZ program, ami Szomália támogatására irányul. Végezetül pedig eszmecserét folytattak az uniós boszniai tevékenységekről, amelyik most már egy negyedik generációs tevékenység, és amiből számos kérdés vetődött fel. Amint említettem, a miniszterek örültek a főképviselő szándékának, hogy rendszeres tanácskozást tartsanak a külügy és a honvédelmi miniszterek, és megbeszéljék a különböző felelősségi köröket. Továbbá, eh, hogy tájékoztatást kapjanak a védelmi miniszterek a eh, külügyi szolgálat eh, tevékenységéről. Ezt majd aztán később megbeszélték nagyobb részletességgel. A főképviselő hangsúlyozta, hogy mennyire fontos egy olyan szervezet, ami lehetővé teszi az Európai Unió számára, hogy átfogó megközelítést alkalmazzon és ő így ő kezeli a különböző problémákat. A formális ülésén a védelmi minisztereknek megvitásra került a biztonság kérdése, és felkérték a főképviselőt, a tagállamokat, a bizottságot, hogy kezdjenek el gondolkodni azon, hogy milyen módon lehetne ezt a rendkívül bonyolult ügyet továbbvinni. A főképviselő tájékoztatta a minisztereket arról is, hogy milyen irányba folyik a gondolkodás az unión belül a katasztrófákra történő reagálásokkal kapcsolatban. Ezen kap aminek a kiindítója vagy megerősítője volt a Haitin bekövetkezett földrengés, és feltétlenül, hogy hogyan lehet az ilyen jellegű válsághelyzetekkel foglalkozni, illetve milyen szerepük lehet a védelmi minisztereknek ilyen helyzetekben, és hogyan tudják támogatni a humanitárius tevékenységet. Ez egy olyan terület, amiben a fejlesztési miniszterek is részt vesznek jövő héten a külügyi bizottságon belül, a külügyi tanácsban, és meg fogják vizsgálni, hogy a természeti katasztrófák esetén milyen reagálás lehetséges. Az együttes ülésén a, honvédelmi, a védelmi és a külügyi minisztereknek volt egy olyan rész, ahol csak a tanács ülésezett, és megvizsgálták az Európai Unió akciótervének a végrehajtását Afganisztán, Pakisztán vonatkozásában, ami hogy hat hónappal ezelőtt indult, ennek a végrehajtását vizsgálták meg, és és Sáckász nagykövet úr megérkezése is nagyon fontos ebből a szempontból, aki az uniót képviseli Kabulban. Ezt követően volt egy informális ülés a tanácsban, ahol a NATO főtitkára Rasmussen úr vendégként volt jelen, és ő beszámolt arról, hogy a NATO milyen tevékenységeket folytat, és eh, egy eh, nagyon eh, szerteágazó komoly vitát folytattak arról, hogy hogyan lehet a NATO, az Unió és az ENSZ közötti együttműködést megvalósítani. Valamennyien, valamennyi szervezetnek újonnan kinevezett képviselője van Afganisztánban, és feltett szándékuk, hogy együtt dolgozzanak. Ennek a, ezt az ülést követően illetve miután a NATO főtitkár eltávozott, a külügyminiszterek beszéltek még Szudánról, ez volt természetesen a az egyik kérdése annak is a hátterében a közelmúltban lezajlott választások álltak, előretekintést és visszatekintést is végeztek magukra a választásokkal kapcsolatban, és ez része az átfogó béke megállapodásnak amit a tanács rendkívül fontosnak tart Szudán tekintetében. Hangsúlyozták, hogy milyen veszélyeket jelent, illetve igényel az Európai Unió részéről Kirgisztánnal kapcsolatban. Felvilágosítást adott a főképviselő a válság helyzetről, és a miniszterek egy következtetést, konklúziót fogadtak el hogy első sorban a közrend helyreállítása, fenntartása fontos, illetve a demokratikus kormányzás megvalósítása, és az új hatóságokkal kérdés együtt kívánnak működni annak érdekében, hogy segítsék és elérni a demokratikus jogállamiságot, vagy legalábbis minél hamarabb ez megvalósulhasson. A tanács Burmával, Miamárral kapcsolatban is elfogadott egy következtetést, és megfogalmazta, hogy a választási törvényel kapcsolatban milyen európai aggodalmak vannak, illetve adott esetben, hogy egy uniós misszió hogyan tudná segíteni ezt az országot az év folyamán később döntés született arról is, hogy ott esetben későbbiekben bizonyos szankciók dolgokat lehetnek, vagy kellene foganosítani. Az egyéb témakörben a külügyminiszterek az Atalanta művelettel foglalkoztak, ami a kalózkodás ellen irányul, és vita volt arról, hogy milyen döntéseket hozhat a kormány a, a kalózok átadásával kapcsolatban. A főképviselő hangsúlyozta, hogy egy fenntarthatóbb megoldásra lenne szükség ezzel kapcsolatban, és éppen eznek kapcsán is kíván hamarosan ellátogatni a térségbe. Mint már említettem, a külügyminiszterek egy ebéd mellett folytattak további eszmecserét a stratégiai kérdésekről a kalózkodással kapcsolatban, illetve a forrásallokációról, illetve hogy az Unió és a más kulcspartnerek között hogyan osszák el a feladatokat. Tisztelt elnök úr, azt hiszem, hogy nagyjából ezek azok a fő témák, amelyekről szó volt a tanácsban, illetve azok, amelyeket ön is említett. A tanács elfogadott egy átfogó ö, következtetést a külszolgálati tevékenységekről. Köszönöm. Köszönöm szépen, Cooper úr. Nagyon érdekes dolgokat hallottunk öntől, ezt az is bizonyítja, hogy sokan kértek szót. Mielőtt megadnám a szót a kérdezőknek, hadd mondjam el azt, hogy miután ilyen sokan jelentkeztek, másfél perce korlátozom a kérdések feltevésének idejét. Előre és megköszönöm a fegyelmet. Franka úr kért elsőnek szót. Eh, eh. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném köszönteni Cooper urat aki ismételten eljött hozzánk, ahogyan erre emlékeztetett eh, ma átmeneti jelleggel jött el hozzánk, de szeretnék, eh, szeretném önöket emlékeztetni a Remlük úr, hogy az ideiglenes dolgok eh, gyakran állandó jelleget öltetnek, öltenek. Valóban a tanács napirendjén számos téma szerepelt, és szeretném Cooper urat a szomáliai Atalanta műveletről kérdezni. A harmadik országokkal kötött megállapodások jelentősek a kalózkodás elleni küzdelem szempontjából, tehát jó lenne, hogyha részleteket is ismertetne arról, hogy milyen a jelenlegi helyzet, illetve hogyan lehetne a harmadik országokkal való kapcsolatinkat javítani. Továbbá a válságkezelése kapcsolatban, elnök úr, a tanács következtetéseiben szerepel az, hogy esetleg harmadik országokkal tárgyalásokat kezdeményeznek, abból a célból, hogy lehetővé tegyük ezen harmadik országok részvételét. Egészen konkrétan Kína is szerepel itt, Kína is felmerül. Ezzel kapcsolatban szeretnék részleteket tudni. Ezt a kínai fél kezdeményezte, vagy pedig az Európai Unió. Végezetül pedig ami a biztonság és védelmi politikát illeti, elhangzott eh, néhány megjegyzés a katonai kapacitásról. Szeretném, hogyha ezt is eh, részletesebben értékelném. Főleg, ami az Európai Védelmi Ügynökség igazgatójának nyilatkozatait illeti. Köszönöm. Köszönöm, Szalafranka úr. Most Svoboda úrnak szeretném megadni a szót. Thank you very much, uh, Chairman. Um... Köszönöm, elnök úr. A védelmi és biztonsági kérdésekben tegnap az albizottságban nagyon komoly vitát folytattunk. Három kérdésem van. Az első Boszniához kapcsolódik. Cooper úr, önt, ön személyesen is érdekelt volt a boszniai tárgyalásokban. Múlt héten Washingtonban az amerikaiak folytatni kívánják az eddigi tevékenységeket. Ön hogyan vélekedik a tárgyalások alakulásáról a boszniai alkotmányjal kapcsolatban? Második kérdésem, Kirgizisztán. a német elnökséggel egy közép stratégia kialakításáról döntöttünk, hiszen nem csak egy országról van szó, hanem egy egész régióról. Nem tudom, hogy le, nem, lehet, nem kéne új lendületet adni ennek a stratégiának. Hogyan vélekedik ön erről? Harmadik kérdésem. Furcsáltam, hogy a külügyminiszterek nem beszéltek Iránról. Washingtonban arról tájékoztattak minket, hogy elképzelhető, hogy az amerikai kongresszusban egy állásfoglalást fognak megfogalmazni iráni szankciókról. Úgy tűnik, hogy az amerikai kongresszus szankciói nem kapcsolódnak a többi ország által foganatosított szankciókhoz, tehát itt egyoldalúan szeretnék kiterjeszteni a szankciók körét tudják azt a külügyminiszterek, illetve a külügyi tanács, hogy, a, hogy mit tervez az amerikai kongresszus? Tehát, hogy itt az amerikak egyoldalúan kiterjesztenék a szankciókat? Elnök, köszönöm szépen. Watson úr. Grazie, Presidente. Um... Köszönöm, elnök úr. Először is nagyon E, hadd mondjam el azt, hogy örülök annak, hogy a e, védelmi miniszterek, biztonsági miniszterek, illetve a külügyminiszterek sokkal rendszeresebben fognak találkozni, leülni egymással, és ez mindenképpen jót tesz az uniónak. Két kérdésem lenne, az egyik Afganisztán, az első Afganisztánhoz kapcsolódik. Az AFPAK-ot említette, ez valószínűleg inkább PAK-AF névre kéne, hogy hallgasson, hiszen a pakisztáni biztonsági helyzet legalább olyan aggasztó, mint Afganisztánban. Nem tudom, ki tudná ezt egészíteni, illetve hogy a védelmi miniszter, tudna arról minket tájékoztatni, hogy a védelmi miniszterek mit gondolnak a UPOL és a NATO munkamegosztásáról, hogy lehetne ezt optimalizálni. főképviselő asszony néhány hét múlva Indiába utazik vajon kíván-e erről a témáról az indiai kormányjal egyeztetni, és ha igen, akkor mit szeretne elérni az indiai kormánynál? A második kérdésem a törvénytelen gyilkosságok kérdése. Az amerikai Egyesült Államok még mindig aktív ezen a területen Iránnal, illetve másokkal magyarán szóval arról van szó, hogy inkább megölnek embereket, vagy meggyilkolnak embereket, mint hogy letartóztassák őket. Ezzel kapcsolatban van-e, folynak-e tárgyalások, illetve az Európai Uniónak lesz-e külön véleménye ezzel kapcsolatban? Sajnálatos módon Tajvánban is történtek ilyen esetek. A tajvani kormány ismételten kivégzéseket végezel, úgy ahogy Kína is. Szeretném a frakcióm nevében elítélni ezen kivégzéseket. Elnök, köszönöm szépen. Lunasek asszony következik. Yes, grazie, Presidente. Thank you. I would also first of all like to say... Köszönöm szépen. Én is először is eh, szeretném megköszönni azt, hogy Cooper úr eljött eh, hozzánk, hogy tájékoztasson a múlt heti tanácsülésről. Ugyanakkor nem tudom, hogy lehetséges lenne-e az, hogy a tanács ülést követően ön vagy Esten asszony eljöjjön hozzánk egy afet ülésre. Minden esetre örülök annak, hogy most eljött hozzánk. Szóboda úrhoz hasonlóan én is a közép-ázsiai stratégiáról szeretnék kérdezni, mert fontosnak tartom, hogy a tanács ezt folytassa, és a koszovói eulexről szeretnék beszélni. Jártam a közelmúltban az országban, és nagyon érdekes tapasztalatokat szereztem pontosan akkor, amikor az EULEX elkezdte a vizsgálatokat a közlekedésügyi minisztériummal, amely úgy tűnik, hogy magas szintű korrupciós ügyekbe keveredett a minisztérium, illetve a miniszter. És a tanácsban a tanácsi következtetésekben is szólnak arról, hogy az EULEX mennyire jelentős a kényes bírósági ügyek nyomon követésében, kivizsgálásában. Gratuláltam az illetékesnek, amikor találkoztam vele, és örvendetesnek tartom azt, hogy az ilyen ügyeket kivizsgálják, de tudják, hogy pillanatnyilag problémával szembesülhetünk, az EULEX és egyéb nagykövetségek viszonylatában, például az Egyesült Államokra gondolok. Tehát azt szeretném igazából kérdezni, mert ugye ez az egész az EULEX munkáját és akár a mandátumot is veszélyeztetheti a jövőben. Szeretném tehát tudni, hogy a tanácsnak mi az álláspontja pillanatnyilag, hogyan tudják az EULEX munkáját támogatni, hogy megküzdjön a korrupcióval szemben. Grazie. Ultima, ulti... Köszönöm szépen. Az első kérdéskör utolsó kérdéséhez érkeztünk. Lőzin képviselő. Kérem, ne felejts el, hogy másfél perce van arra, hogy föltegye a kérdését, hiszen még sok kollégája válja. Bár, hogy feltesse a kérdést. Igen, hát a többi kollega is két percig beszélt, úgyhogy én is szeretném igazából, de azért megpróbálom egy másfél percben összefoglalni ezt. Nos, Cooper úr, a 88-as pontban az olvasható a tanácsi következtetésekben, hogy az Európai Unió javaslatokat tett a NATO-nak az együttműködés fokozásáról. Erről sehol sem találtam semmi konkrétumot, szeretném tehát tudni, hogy pontosan ez mit tartalmaz. Ez nyilvános, nyilvánosan hozzáférhető, és ha nem, akkor a parlamenti képviselők mikor szerezhetnek tudomást ennek a tartalmáról. Továbbá a következtetések 16. pontjában az EUPOL Afganisztán és a NATO képzési missziója közti együttműködésről nagyon dicsérő szavakat olvashatunk. Szeretném tudni, hogy ez az együttműködés pontosan milyen területekre terjed ki. És végezetül Cooper úr, a hatos pontban azt olvashatjuk, hogy az Eulex Koszovó kiterjeszti tevékenységét az ország északi részére. Eddig ez mindig az ott élő szerb közösség, a szerb lakosság, valamint a szerb kormány ellenállásába ütközött. Most azt szeretném tudni, hogy egyeztettek a szerb félel, és a szerb félehez hozzájárult most? Köszönöm. Grazie la parola al dottor Cooper per la Köszönöm szépen, most Cooper úrnak adom meg a szót, hogy az első öt kérdésre válaszolj. Thank you, uh, thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Sorra véve a kérdéseket egyenként első Salafranca úr kérdésével kapcsolatban a Szomália és a harmadik országok bekapcsolásával kapcsolatban. Természetesen két típusú harmadik ország van. Vannak olyan harmadik országok, amelyek velünk együtt lépnek fel a tengeren, illetve vannak megállapodásaink a szárazföldi területen a kalózok üldözésére. Ez külön aggodalmat okoz jelenleg, és ezzel kapcsolatban számos országot megkerestünk, és vannak megállapodásaink például Kenyával, Szisellel megkerestük Mauriciát, Mozambikot, Tanzániát, Ugandát, Dél-Afrikát is, hogy adott esetben megállapodást kössünk velük is, és egy tehermegosztást tudjunk végezni a térségben, és fenntartható legyen ez a fellépés. Ami a ö, tengeri ö, hadműveleteket illeti, azt hiszem, hogy Szalafranka úr Kínát említette, Folyamatban van egy együttműködés Kínával, kínai hajók rendszeresen állnak kapcsolatban a műveleteket irányító központtal, tehát az információ csere megvalósul, ez vonatkozik Kínára, ugyanez igaz Japánra, ahol a japán tengerészeti repülők adnak nagyon fontos információkat. Tehát ez jelenti a szélesebb körű együttműködést, tekintettel arra, hogy az említett országoknak mind van vannak hajóik az adott térségben, és a katonai kapcsolatok Kínával pedig különösen konstruktívak, hasznosak és figyelemre méltóak. És az mindenkinek egyre nagyobb probléma a kalózkodás terjedése. Szoboda úr kérdését illetően Boszniával kapcsolatban ez nem volt a tanácsnak a napi rendjén, azzal együtt, hogy végül is a következtetésekben megemlítésre kerül. Azt mondhatom, hogyha őszinte vagyok, hogy annak a lehetősége, hogy jelentős előrelépés történjen, ami talán sajnálatos, de egy választás előtti helyzet, hát ez nem túlzottan rózsás. A legkonstruktívabb megoldás talán az, hogy ezeket az aggodalmakat végig gondoljuk, és megnézzük, hogy mit lehet majd tenni a választások után, legalábbis ez vonatkozik az Európai Unióra és arra, amit tehetünk. Kirgisztánnal kapcsolatban és a közép-ázsiai stratégia továbbra is ugyanaz marad, és a koncentrálunk továbbra is Közép-Ázsiára, és ez aktív elem marad a térség kapcsolatos politikában, illetve Kirgisztánban is, ahogy az események alakulnak. Ez egy olyan terület, ahol a tanács nagy figyelmet szentel, és a továbbiakban is figyelmét ide fogja összpontosítani mert bármi történik egy országban, annak hatásai vannak a többi országra is. Szoboda úr kérdezte Iránnak a hiányát a napirendről. Napirenden van a tan- annak a tanácsi ülésnek, amelyikre a jövő héten kerül sor, ott szerepel a napirenden, és ahogy ön is ő, tudja, nagyon zsúfolt volt a napirendje ennek a ülésnek, ezért a jövő héten majd ez külön kerül terítékre. Szeretnék arra válaszolni a feltett kérdésekre, hogy a főképviselő írt a, a kongresszusi határozattal kapcsolatban az amerikai külügyminiszternek, és megerősítettük az együttműködésünket Iránnal kapcsolatban, illetve az egyoldalú tevé- fellépések elutasítását ról is szó volt ebben. Ami Watson úr kérdését illeti Afganisztánnal és Pakisztánnal kapcsolatban, a tárgyalás kevésbé volt tartalmas Pakisztánnal kapcsolatban, mert a pakisztáni tárgyalásokat le kellett mondani a földrengés miatt az Európai Unió NATO együttműködése tekintetében valószínűleg azt mondhatjuk, hogy ez alapvetően e, a munkamegosztás e, kellő megszervezését jelenti. A NATO főtitkára maga is arról beszélt, hogy nagyon fontosnak tekintik ezt az együttműködést, és fontos a rendszeres e, kapcsolat a két szervezet között. A NATO egy széleskörű békefenntartó misszióval rendelkezik, de amit a NATO végez, az nem ugyanaz, amit a, az Európai Unió végez, de a kettő nagyon jól kiegészíti egymást. A UPOL az elsősorban szervezeti kérdésekkel a rendőrség parancsnoklási rendszerét, ezek szervezeti kérdésével foglalkozik, hírszerzés és egyéb kérdésekkel. Mert ugyanúgy, mint Afganisztánban, a rendőrség eh, ilyen félmilícia formációban működik, és ez nem egészen ugyanaz, mint amilyen a normális, eh, szokásos rendőrségnek a munkája, ami a bűnözés ellen lép fel. Itt nagyon sok az emberrablás, amit terroristák követnek el, és így tovább. A főképviselő eh, kétségtelenül fog tárgyalni Afganisztánról is, amikor Indiában jár majd. India szerepe Afganisztánban mindig is fontos volt, és fontos, hogy ne legyenek félreértések arról, hogy Indiának mi a szerepe ott, illetve hogy a térségben se értsék félre India szerepét. ami a törvénytelen gyilkosságok kérdését illeti, erről inkább most nem szólnék, mert ezt a miniszterek nem tárgyalták meg, hanem azt hiszem, hogy valahol inkább a NATO keretek között volt erről szó, és a, a mi ö, ottani fellépéseink ezeket a kérdéseket nem érintik. Azt ö, kellene még elmondani, ö, tisztelt elnök úr, hogy sajnálom, hogy ezen a héten vagyok itt, és nem voltam itt a múlt héten a mm, tanácsülést követően akkor, amikor a főképviselő elutazott a távol-keletre. Lunacek asszonynak a kérdése, ami a EULEX kérdést illeti, egyetértek Lunacek asszonynal abban, hogy jó azt látni, hogy a Julex már működik az korrupció ellenes területen, és talán legbölcsebb itt, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy kényes kérdés, mivel egyes esetekben a bűnözés és a politika összefonódik. Ami a Julexet illeti, amik ezek az ügyek az igazsággal foglalkozók kezében vannak, akik a Julexen belül dolgoznak, bizonyítékok alapján van lehetőség fellépni és független fellépésre. Tehát a bűncselekményeket akkor üldözik, hogyha van kellő bizonyíték a fellépéshez. Gondolom, hogy a, úgy tudom, hogy a Koszovóról később fognak majd folytatni vitát, és meg fogják vitatni azt a jelentést, amit a képviselőtársuk készített. Úgy vélem, hogy már részben megválaszoltam Lézing asszony kérdését, a munka, ami a munka megosztásra vonatkozik a Julex és a Jupol között. Ez különösen a béke fenntartás területén állapodtunk meg Rasmussen úrral arról, hogy jó, hogyha egyfelől a UPOL tevékenysége és a NATO tevékenysége egymást kiegészíti, és fontos, hogyha meg, ha megkapjuk a megfelelő védelmet, és a, akkor a UPOL tevékenységét célszerű kiterjeszteni. Ez elsősorban Kabulban folyik, de a stratégia arra irányul, hogy a Kabulon kívüli városokban is nagyobb legyen a biztonság és a rend. És végezetül a Julex tevékenysége Koszovó északi területén általában üdvözlik a tevékenységét az átlag állampolgár az északi területeken, akik olyan helyeken élnek, ahol nem igazán uralkodik a jogállamiság, azok üdvözlik a tevékenységet, mert az embereknek bizonyos jogbiztonságra szükségük van például a tulajdonjoggal kapcsolatban, vagy mit lehet csinálni akkor, hogyha egy gépjármű baleset következik be. Font, ugyanakkor óvatosan kell fellépni, a Julex tevékenység kiterjesztését az ott északon élő lakosság üdvözlik. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, Cooper úr. Következő kérdés csoport között következik. Először Söpflin úr tehet fel kérdést. I think this is meant to be me. Köszönöm, ez azt hiszem én vagyok. Uh, I, beg your pardon from, from my perfect pronunciation. Az elnök elnézést kért ki a kétéséért. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Önt, Cooper úr! Említette Kína szerepét. Kérdésem az lenne, hogy általános szempontból milyen hatása van Kínának az Európai Unió külpolitikájára? Pozitív, negatív, semleges, vagy semmilyen hatással nincsen az Európai Unió külpolitikájára Kínának? <laughs> Rövid volt a kérdés, köszönöm. Következő kérdés. Weigl úr. Grazie, signor Presidente. Eh, mi smo imeli včeraj na Deve, zahvaljujoč eh, kreativnemu vodenju na... Köszönöm, a Deve szakbizottságban egyik kollégánk kreatív munkájának köszönhetően egy nagyon tartalmas vitát folytattunk, egy hasonló témáról, mint a mai vita és arra jutottunk, hogy azonnal tartalmi vitát kell folytatni a tanási következtetések megismerésekor. Technikai jellegű vitára nincs szükség. Cooper úr, nagyon sok tartalmi információt osztott meg velünk az imént, Bosznia-Hercegovinával kapcsolatban és más kérdésekben is. Nagyon fontos számunkra, hogy pontosan tudjuk, merre halad a hajó. Mit szeretnénk elérni, illetve, hogy az adott térségben megvan-e a politikai jelenlétünk ehhez. Viszont Guineában például van egy olyan fellépésünk, amit, amire semmi szükség, és amit meg kéne szüntetni mielőbb. Bosznia-Hercegovinában a problémát inkább a politikai jellemzés hiánya jelenti más kérdésekben is azt szeretnék a képviselők, hogyha többet tájékoztatnának minket, és jobban. Elnök, köszönöm szépen. Lochbiller asszony következik. Thank you, Mr. President, and thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Cooper úrnak is a tájékoztatást. Két rövid kérdésem volna. Az egyik a Nemzetközi Büntetőtörvényszékkel kapcsolatos május 30-én megrendezendő konferenciáról szól. Az Emberjogi Bizottságban tájékoztattak bennünket az előkészületekről, de olyan információ se jutott hozzánk, amelynek értelmében az derül ki, hogy nincs konkrét álláspont, közös álláspont arról, hogy az EU hogyan kezel bizonyos kérdéseket. Tehát ezen a konferencián egyfelől mérleget vonnak, másfelől pedig politikai kérdésekkel is foglalkoznak. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió, megye támogatja a nemzetközi törvényszéket, jelen legyen, és egységesen lépjen fel. Esetleg tudna tájékoztatni arról, hogy hol tartanak az előkészületek? Másodszorban pedig Iránnal kapcsolatos a kérdésem. Azt említette, hogy a jövő héten foglalkoznak majd ezzel. Jó lenne tudnunk, hogy ki lesz az, aki részt vesz a tárgyalásokban a nukleáris kérdésekkel kapcsolatban, Szolána úr, mint a múltkor, mint a múltban, vagy pedig Esten asszony átveszi Szolána úr szerepét. És azt is szeretném tudni, hogy a G5 plusz 1 tárgyalások jövője hogy néz majd ki, miután létrejön a külügyi szolgálat. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Préda kolléga következik. Mulțumesc mult, domnule președinte. Mulțumesc domnului Cooper pentru expunerea făcută. Am o singură întrebare. Köszönöm szépen Cooper úrnak a e, tájékoztatóját. Egyetlen kérdésem van Burmával kapcsolatban. A tanácsi következtetésekben van egy olyan elképzelés, hogy egy feltáró delegációt küldjünk. Engem az érdekelne ebből, hogy milyen célokat kívánunk itt követni. Megpróbáljuk elhalasztatni a választásokat valamilyen jogszabály alapján, ami nem teszi lehetővé, hogy tisztességes választásokat töltsenek, vagy pedig arra törekszünk, hogy egy folyamatot támogassunk, egy olyan választási forralmatot, amit 2010-ben mégiscsak megtartanának. Tehát egy ilyen feltáró delegáció mindenképpen nagyon fontos. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Sáke kolléga következik, és megköszönöm az előző hozzászólnak, hogy ilyen röviden tette fel a kérdést. Thank you, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Cooper úr. Én is Iránról szeretnék feltenni egy kérdést. Nagyon sokat beszélünk Iránban erről, és múlt héten Washingtonban jártunk, a képviselők házában és a szenátorok között és a szankciókról egyeztettek. Ezen a héten, illetve a múlt héten nagyon fontos események történtek. Ahmadinejad és kormánya elutaztak az Egyesült Államokba, iránt felvették az ENSZ nőjogi tanácsába. Nem tudom, hogy elég idő van arra, hogy jövő héten erről tárgyaljanak, és kialakítsanak addig egy európai álláspontot ezen fontos kérdésekről. Múlt héten az amerikai szenátusban a republikánusok és a demokrátusok is az egyoldalú szankciókat támogatták. Véleményem szerint nem szabad az amerikaiakat ezügyben támogatni, tehát ne adjuk alájuk a lovat. Ugyanakkor tudjuk, hogy az emberi jogi kérdések Iránban rendkívül fontosak. Arra kérném tehát önt és kollégáit, hogy működjenek együtt ebben a kérdésben a parlamenttel, hiszen ez nagyon fontos. Kérdésem, hogy hogyan vélekedik Törökország szerepéről mindenben, illetve milyen együttműködést folytatnak Törökországgal Irán témájában. Cooper úr következik. Mondja az elnök, kérem, hogy fogja rövidre, hiszen még van néhány kérdésünk. Uh, thank you, thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok uh, olyan rövid lenni, mint Csöflin úr volt. El kell mondja, megpróbálom megválaszolni a kérdéseket, bár nem mindegyik kapcsolódik közvetlenül a tanácsüléshez. Söflén úrnak azt tudnám mondani, hogy ennek semmi köze a, a tanácshoz, de eh, miután Ashton asszonynal eh, eh, az elmúlt hetekben Kínában jártunk, nagyon pozitív magatartást tapasztaltam Kína részéről számos kérdésben. Talán azt mondhatnám, hogy pozitív, de kicsit távolságtartó. Érdekes például, hogy a Szomália ügyében közös érdekeink vannak, ezt tapasztaltuk a gyakorlati alkalmazás területén, de például Kína is érdekli Afganisztán megvitattunk olyan kérdéseket is Kínával, mint Szudán, Szomália és Kína egyre nagyobb, jelentősebb partner ezeken a területeken is, bár az eredményekre még bizonyos időt várni kell. Weigel úrnak a kérdésére nem igazán szeretnék politikai helyzetelemzést adni Boszniáról, mert ez rendkívül bonyolult és még mindig nem kielégítő inkább azt hangsúlyoznám, hogy amit látok, az a pozitív hatása a ö, szerb parlamentnek a ö, határozata, amit Tacsics elnök ö, támogatott, és ö, biztosítjuk Boszniát a szomszédok ö, kötelezettségvállalásával kapcsolatban, illetve hogy területi integrálása megmarad. Ö, egyes esetekben lehet ezekről részletesebben is tárgyalni. A guinea a val kapcsolatban azt mondhatom, hogy felülvizsgálat alatt áll az ottani missziónknak kérdése. Vannak különböző kockázatok Nyugat-Afrikában, elsősorban a kábítószerkereskedelemmel függ ez össze, és felvetődik, hogy mi, hogyan lehet a leghatékonyabban kezelni ezt a gyakran kaotikus helyzetet. Lokbél asszonynak a kérdésére e, nem igazán került e, megvitatásra ez a e, kérdés, és ahogy ő is támogatta a Nemzetközi Büntetőbíróság támogatása nem feltétlenül valósul meg. Iránnal kapcsolatban két kérdés volt Iránnal kapcsolatban, ezeket talán összefognám. Ami az időzítését illeti, folyamat, ez tulajdonképpen egy folyamat, ami Iránban végekbe, végbe megy. Időnként a tanácsban kerül megvitatásra, rendszeresen a külügyi szolgálatnál, és úgy tűnik, hogy folyamatosan követik egymást az események, és ez teszi lehetővé az átfogóbb tárgyalásokat. Catherine Ashton New Yorkban az MPT felülvizsgáló konferencián jelen van, és ennek margóján a Irán is terítékre kerül, és megvitatásra került ez Kínával, és itt visszatérek az előző kérdésre, a török külügyminiszterrel is volt erről szó. Tehát ez egy folyamatosan jelenlévő elem a politikánkban, mert ez mindenki számára fontos. Reméljük, hogy az iránokkal a tárgyalások fel fognak majd újra életni, ami a szankciókat illeti, emlékeztetni kell az irániakat arra, hogy mi szeretnénk a problémát megoldani tárgyalásos és egyezményes úton, és a szankció az a célja, hogy Iránnak a figyelmét felhívjuk arra, hogy ha nem sikerül tárgyalásokkal meg oldani a problémákat, akkor más e, e, eszközökkel kell őket visszahozni a tárgyalóasztalhoz. A szándékunk, hogy a, a tárgyaljunk az irániakkal, e, az, hogy amint az iráni fél készen áll tárgyalni a probléma lényegéről, akkor azonnal szeretnénk leülni. Amennyiben ez bekövetkezik, akkor Catherine Ashton fogja átvenni azt a szerepet, amit korábban Javier Solana töltött be ezen a területen, ami a 3 plusz 3, vagy az 5 plusz 1-et illetően a, és a külügyi szolgálat részvételét nem hinném. Ezt ugye 3 plusz 3 vagy 5 plusz 1-nek szokták nevezni ezeket a tárgyalásokat, de van a 3 plusz 3 plusz 1, mert ugye 6 ország plusz az Európai Unió. Ö, Pride úr kérdését illetően a feltáró, burmai feltáró látogatással azt mondhatom elnök úr, hogy szerintem nincs igazán nagy reményünk, hogy a burmai választási törvényeket meg tudnánk változtatni arra törekedhetünk, hogy valamennyi félel foglalkozunk és elérjük Burmában ne csak a kormányat, és a kapcsolatainkat fontos építeni. Bármilyen látogatás történt, ott történik ott, fontos, hogy a kapcsolatainkat építsük, és megértessük azt, hogy valamennyi félel együtt kívánunk dolgozni Burmában, a, minden olyan erővel, amelyik e, a megbékélést és a demokráciát kívánja elérni Burmában. Úgy gondolom, hogy félig megvásároltam Sárke asszony kérdését is, csak annyit mondhatok, hogy Folyamatosan aktívak voltunk Iránnal kapcsolatban, most már 5 vagy 6 éve legalább így van, az Európai Unió több alkalommal megerősítette azokat a szankciókat, amelyekben az ENSZ-ben egyeztek meg azonban ez nem mindig jut el a Washingtoni kig, most nem csak a kongresszusra gondolok. Ez nagyon hasonló a az álláspont, mint ami az Egyesült Államok kormánya szintjén van. Tehát fontos az biztosítani, hogy ezek megértésre találjanak. Törökországban a török kormány, a külügyminiszter, a miniszterelnök is és lévén Irán szomszédja rendkívül jó kapcsolatokat ápolnak Iránnal kapcsolatban, rendkívül nagy méreható ismeretekkel rendelkeznek, és ez mindenképpen nagyon hasznos, és ezt a hátteret és kihasználva folytatott Catherine Ashton hosszú és méreható tárgyalásokat a török külügyminiszterrel azzal együtt, hogy nem mindig értünk egyet azzal, amit ők mondanak. Köszönöm, elnök úr. L'ultimo gruppo di interventi. Az utolsó kérdéskör következik. Először Gomes úr következik. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Mr. Kuba, I'm, um, I'm stunned with the... Köszönöm szépen, Cooper úr. A szudáni választásokkal kapcsolatban szeretnék föltenni egy kérdést, hogy ezzel foglalkozott a külügyi tanács is. Úgy tűnik, hogy az EU megfigyelő missziója, illetve az Európai Parlament véleményét nem vették figyelembe. Mi egyértelműen elmondtuk azt, hogy nem felelt meg a nemzetközi követelményeknek a választások kivitelezése, de nagyon finoman, puhán fogalmaz a tanács ezen választásokról. Nos, mi magunk is ellátogatunk Szudánba, és a fő megfigyelő úgy döntött, hogy nagyon helyesen, hogy Darfurból kivonja a megfigyelőinket, és úgy tűnik, hogy Basír elnök felháborító szavairól említést sem tettek, mi szerint szeretné kivágni a nemzetközi megfigyelők nyelvét, illetve levágni az ujjaikat. Véleményem szerint mindent meg kell tenni azért, hogy elkerüljük azt a helyzetet, hogy a dél-szudáni állam ne legyen kaotikus, illetve ne ö, kerüljön sor ismételten diktatúrára. Demokratikus változásokra, demokratikus átalakulásra van szükség Észak-Szudánban is, ezt kell megerősíteni, nem tudom elfogadni azt az elképzelést, hogy az amerikaiakat követve legyen alternatív stratégiánk Szudára. Aztán vissza a... hallottuk a véleményét, hallottuk, meghallgattuk tegnap, hogy megvitattuk ezt a kérdést a Védelmi Bizottságban, hogyha valaki képes arra, hogy stratégiát alakítson ki ezen a területen, azok mi vagyunk, és nem az amerikaiak, akik ö, nagy mellénnyel nyilatkoznak erről a kérdésről. Elnök, Lizek kolléga következik. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, panie... Köszönöm szépen. Tisztelt igazgató úr, köszönöm szépen a hozzászólását és a válaszait. Egy fontos kérdésre szeretnék kitérni, mert ez érinti az európai kontinenst, illetve az Európa Tanács tagállamait is, mint Grúzia például. A luxemburgi tanácsi következtetések egészében véve jogosak, senki sem vitatja a megfogalmazást. Örvendek annak, hogy beszélnek Grúzia szuverenitásának megőrzéséről, illetve ennek fontosságáról, de van azért probléma a területi integritással, noha a szuverenitás biztosított. Tudna szólni esetleg erről a kérdésről, igazgató úr? A tanács, illetve az Európai Unió hogyan vélekedik arról, hogy milyen lépéseket lehetne foganatosítani a terület integritás biztosításáról. Természetesen a Genfi tárgyalások folynak, de ezen tárgyalások előnye önmagában véve az, hogy egyáltalán haladnak és folytatódnak, de milyen nyomon követő további intézkedéseket kívánnak tervezni, mint például Oroszországgal való párbeszéd. Utolsó hozzászólás Bütikofer Thank you, Chair. The... Köszönöm, elnök úr. Az International Herald Tribune tegnap tájékoztatott arról, hogy az EU az ENSZ konferenciáján jelen lesz az atomsorompó egyezménnyel kapcsolatban, ugyanakkor eh, nincs egységes álláspontja, és eh, egy névtelen diplomatára, névtelenséget kérő diplomatára hivatkozik, aki ezt egy csalódásnak nevezi arra vonatkozóan, hogy hogyan ösztönözzük a lefegyverzést, a leszerelést. Ön is osztja ezt a csalódottságot, vagy ezzel ellentétben elégedett az EU álláspontjával, hogy egyáltalán ott lesz az EU ezen a konferencián. És a második kérdésem az Ukrajnával kapcsolatos döntésre vonatkozik, amikor is az ukrán parlament az alkotmányjal ellentétesen ratifikálta a Fekete-tengeri flottával kapcsolatos döntést. Örvendünk ennek, azért mert Oroszország és Ukrajna között a feszültséget ez csökkenti, vagy éppen sajnálkozunk emiatt, hiszen Ukrajna útja az euróatlanti közösség bezáltal hosszabbá válik, vagy teljesen mindegy nekünk ez a döntés. Prego, dr. Cooper. Dr. Cooper, kérem, hogy válaszoljon, 5 perc van. Uh, on the, the questions... Ami Anna Gomes kérdéseit illeti, azt kell mondjam, hogy a tanácsi tanácskozás elsősorban előre tekintett, és a folyamatot vizsgálta, nem pedig a választásokat. Kétségtelen, hogy a választásokkal kapcsolatos tanácsi állás állásfoglalás meglehetősen diplomatikus nyelven került megfogalmazásra, és nem úgy, ahogy Gómez asszony fogalmazott. Ez a nagy különbség közöttünk a tartalmat illetően, azonos a tartalom, csak a megfogalmazás, a csomagolás más. Úgy gondolom, hogy nincs nagy különbség a céljainkat illetően minket is az foglalkoztat, hogy mi történhet déli területeken, illetve foglalkoztat minket az erőszak, aminek legkülönböző for- megnyilvánulási formái vannak. Ezért elsősorban előretekintő volt a tanács. És a, vá- a választások és meglepő volt számunkra az, hogy megnyitottak Szudánban egy politikai vitát, ami nem mindig történik így, és az is meglepő volt, hogy a különböző megfigyelő, választás megfigyelő küldöttségeket is még azok a pártok is üdvözölték, amelyek egyébként bolykotálták a választásokat tehát ez egy első lépésnek tekinthető inkább, mint sikernek. Még egy észrevétel Guinea-Bissau-val kapcsolatban, mint említettem, vizsgáljuk a helyzetet, és úgy gondoljuk, hogy Guinea-Bissau-t, hogy elhagyjuk-e, ez inkább attól függ majd, hogy hogyan alakul a munkánk ebben a térségben. Liszek úr Grúziával kapcsolatos kérdését válaszolva, említette a konklúziókat, a következtetéseket, bár ez nem igazán került meg vittatásra. Természetesen Grúzia területi integritása mellett elkötelezettek vagyunk. Genfben egyelőre úgy nem igazán lehet előrelépni. A Genfi tárgyalások arra irányultak elsősorban, hogy a stabilitást biztosítsák, növeljék a területen, és megállapodtunk a többi érintett felekkel, akik közül az oroszok a legfontosabbak, hogy az egyes incidenseket akkor kezeljük, amikor ezek bekövetkeznek. Az ilyen helyzetek, mint Grúzia, ott a stabilitás, a biztonság megteremtése a legfontosabb a helyi lakosság számára, hogy nyugalom legyen, és aztán a később lehet megvizsgálni és megpróbálni a politikai kérdéseknek a megoldását, illetve a területi integritást, úgy, ahogy ezek egymás után felvetődnek. A Genfi tárgyalások természetesen bevonták Oroszországot is, de Grúzia egy olyan téma, amit az oroszokkal folytatott tárgyaláson vetettünk fel. Catherine Ashton, amikor a közelmúltban járt Moszkvában, ezt felvetette, és minden egyes alkalommal felvetjük. Putikov úrnak a kérdésével, ami a az atomsorompóval kapcsolatban a tanács nem közvetlenül ö, foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Én csak megjegyezném, hogy ö, összehasonlítva más nukleáris hatalmakkal, az európai nukleáris hatalmak a minimális elrettentés szintjén állnak, így lehetne ezt megfogalmazni. Az Európai Unió az atomsorompóval kapcsolatban azt mondtuk el, hogy fontos, hogy megfelelő legyen az egyensúly a különböző erők között, és a békés felhasználás történjen meg, és ne terjedjenek tovább az atomfegyverek. Ami Ukrajna kérdését illeti, Ukrajna ö, elsődleges prioritást élvező ö, téma, és Ukrajna is egy szuverén állam, tehát őnekik kell eldönteniük, hogy hogyan kívánják kezelni kapcsolataikat Oroszországgal sosem tartottuk feladatunknak, hogy Ukrajnát leválasszuk Oroszországról. Ukrajna és Oroszország szomszédok, és fontos, hogy a kapcsolataikat ápolják Oroszországgal. Tehát semmiféle verseny nem lehet e tekintetben, és az ukránoknak, az ukrán kormánynak kell eldöntenie, hogy hogyan alakítják kapcsolataikat Oroszországgal és ez is egy olyan kérdés, ami eddig nem került igazán megvitatásra a tanácsban, de biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben meg fogják vitatni. Köszönöm. A kollaborazione. Köszönöm, Cooper úr. Megköszönöm, hogy sok érdekes információval szolgált nekünk, és sok sikert kívánok munkájában viszontlátásra. Bene, passiamo al, al punto seguente nell'ordine del giorno. Következik a következő napi rendi pont. Elügy, Európai Külügyi Szolgálatról fogunk beszélni. A múlt héten az általános ügyek tanácsa a fő képviselő asszony szövegével kapcsolatban megegyezést ért el. Ezzel tárgyalási pozíciója van a tanácsnak a parlamenttel folytatott tárgyalásokon. Tehát világos, hogy a tanácsnak mi a tárgyalási pozíciója. Jelentéstevőnk Brock úr, egy ö, ö, dokumentumban, non-paper formájában ö, kidolgozza ennek a részleteit. A mai ülésen ennek a rendkívül fontos témának a részleteiről fogunk beszélni, meg is szeretném adni a szót Brock úrnak. Kérem, hogy erről az általános egyezményről ossza meg velünk a véleményét, illetve számoljon be a kiosztott munkadokumentum legfőbb elemeit. Tessék, Brock úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Ez a dokumentum, amelyet kiosztottunk, ez valóban csak egy munkadokumentum, amelyet még lehet megváltoztatni, és fel is kérném önöket arra, hogy ha javaslataik vannak, akkor ezt juttassák el hozzánk. A javaslatokat beépítjük a dokumentumba, mert az a célunk, hogy csak akkor terjesztjük elő ezt jelentés formájában, amikor a személyzeti szabályzat is elkészül. Szeretném majd megvilágítani, hogy miért szükséges ez így, de egységes dokumentumként kell az egészet kezelnünk. Figyelembe kell vegyük azt is, hogy végeredményben ez nem egy dokumentum, hanem akár négy-öt dokumentum kérdésében kell döntenünk. És meg kell állapítsuk azt, hogy mi milyen dokumentumban kell, hogy szerepeljen, illetve mit hol tudunk a legkönnyebben érvényesíteni. Éppen ezért azt is tisztán kell látnunk, hogy független attól, hogy mi szerepel ebben a dokumentumban, módosítások formájában, itt a tanács közös álláspontjához terjesztünk elő módosításokat. Ez ugyan nem egy formális határozat, meg kell nézzük tehát, hogy itt eh, mit tudunk megváltoztatni, és mi az, amit máshova kell helyeznünk. Ezt is elmagyaráznám, hogy miért. Ezen tanácsi határozat esetében a konzultációs eljárás érvényesül. A tanács pedig ezt a határozatot eh, módosíthatja. A pénzügyi szabályzat és eh, a személyzeti szabályzat kérdésében együttdöntés eljárás érvényesül, itt azonban lényegi kérdések, amelyek a parlament szempontjából döntő fontosságúak, mint például a személyzet, vagy a költségvetés, vagy a mentesítés témájában. Szükséges, hogy a jövőben az együttdöntés érvényesüljön. Nem szabad, hogy belemenjünk általános megfogalmazásokba, és aztán végén a tanács határozatában a 2013-as felülvizsgálat során ezt ami kárunkra változtatják majd meg. Tehát taktikai szempontból ezt figyelembe kell vegyük. Éppen ezért például a dokumentumban a hatodik cikknél, ahol ugye módosítjuk a tanácsi határozatot, elképzelhető, hogy Rabka kollégával arra az eredményre jutunk, hogy meg kell ezt változtatnunk, mert vannak kitételek, amelyek itt nem a tanácsi határozatba, a rendeletbe kell, hogy kerüljenek, hanem a személyzeti szabályzatba. Tehát ezen kérdésekben végeredményben döntést kell majd hoznunk. És éppen ezért azt hiszem, hogy csak később terjeszthetjük majd elő a jelentést. A tanácsi határozat, a tanács megállapodása szerintem egy olyan kiinduló pont, amelynél bizonyos dolgok a megfelelő irányba mutatnak, de azért nem minden. Az általunk előterjesztett javaslatban pedig, ez ugye egy ideiglenes előzetes javaslat, ebbe már beépítettük a tanácsállás pontját. Tehát ami tetszik nekünk ebben, azt átemeltük ide. Formális szempontból itt ugye az Ashton anyag módosításáról van szó, de a tanácsi megállapodásból is bizonyos elemeket átvettünk, jelezvén ezáltal, hogy lehet, lehetnek pontok, amelyekben meg tudunk állapodni. Ugyanakkor vannak eltérések is, nézeteltérések. A administratív, költségvetési és szervezeti kérdésekben és ezeknél továbbra is az a véleményünk, hogy az administratív költségvetés is a harmadik fejezet része kell, hogy legyen, nem pedig egy új hatos fejezetbe kell ezt építeni. Ugyanakkor azt is leszögezzük egyértelműen, hogy ez egy sajátos dokumentum, és természetesen a személyzet, illetve költségvetési kérdéseknél a főképviselő számára mérlegelési jogkört kell biztosítanunk, ahogyan azt a szerződés is megfogalmazza. Különös tekintettel azt is szeretnénk leszögezni, hogy természetesen a költségvetési jogkör, illetve minden, ami ezzel összefügg, a parlament számára könnyen megoldható, hogyha az Olafhoz hasonlóan sui generis jelleget ölt a bizottságon belül és ha a parlament jogait más módon tudjuk biztosítani, akkor a tanács és, a, és Eston asszony erről meg kell, hogy győzzön bennünket. Erre pedig még mindig várunk, hiszen nem, nem történt ez még meg. És onnan kell, hogy jöjjenek majd a javaslatok. Ameddig ez nem történik meg, addig ez az álláspontunk. Úgyhogy ezzel nem is foglalkoznék jelen pillanatban többet. A személyzeti szabályzat esetében pedig egyértelmű, hogy mit szeretnénk, nevezetesen azt, eh, hogy a lojalitást is biztosítani kell. A lojalitás, ez ugye a 7 a 9-es pontban szerepel, tehát hogy eh, a külügyi szolgálat személyzete kizárólag az EU érdekeit kell, hogy szem előtt tartsa. Hogyha a tanács ezt kívánja, ha azt szeretné, hogy a külügyi szolgálat alkalmazottainak egy harmada nemzeti diplomata legyen, és ők egy adott pillanatban vissza kell, hogy térjenek az adott országba, akkor mindig az adott ország külügyminisztériuma felé érvényesül a lojalitás, hiszen ott döntenek a személyek pályafutásáról. Meg kell adni tehát a lehetőséget, hogy az emberek dönthessenek arról, hogy a külügyi szolgálatnál maradjanak. Természetesen úgy is, hogy adott esetben elvesztik a visszatérés jogát. Az adott ország külügyminisztériumába való visszatérés jogát. Ezek elvi kérdések. Néha az a benyomásom, és amikor diplomatákkal és külügyminiszterekkel tárgyalok, akkor egyértelművé válik, hogy pontosan ami a személyzeti kérdéseket illeti, a külügyi szolgálatot a tagállamok tulajdonának tekintik. És egyöntetően oldalon úgy gondolják, hogy hogy ez a tagállamok hatáskörébe tartozik, viszont le kell szögeznünk az ilyen kérdésekben, például, ami ahogy a bizottsághoz kötődik, illetve a személyzeti kérdéseknél, hogy itt javarészt közösségi feladatokról van szó. Ezt jó néhány módosító indítványban ki is fejeztük. A főképviselőnek két feladata van, két olyan téma van, amelyben a külügyi szolgálathoz kapcsolódik, hiszen ő az, aki irányítja a külös, közös biztonság és külös biztonsági politikát, és a külkapcsolatok létrehozásáért felelős. Ez pedig azt jelenti, hogy nem irányítja ezeket, hanem egyfajta megállapodás köti, főleg ugye a bizottsággal. Ezt a szerződés egyértelműen megfogalmazza. Éppen ezért egyértelmű az, hogy a külügyi szolgálat nem kizárólag kormányközi kézbe helyezhető. Tehát ezen pontokat tisztáznunk kell. És azt is szeretnénk tisztázni, hogy a politikai képviselet kérdése fontos. A tanácsi álláspontban megállapítottam, vagy legalábbis megállapítani véltem, hogy a főtitkár szerepe már nem annyira politika jellegű, mint ahogyan azt eredetileg tervezték, hanem sokkal inkább administratív természetű. És ha jól értettem Christopherson urat egy másik fórumon, ha jól értettem, akkor Christopherson úr azt nyilatkozta ott, hogy a főképviselő távollétében a közösségi illetékesség körébe a, biz, a biztosok, ugye biztosok képviselik őt. Ez a Ferhofstadt Brock anyagból is kiderül, és meg kell nézzük, hogy ez hogyan értendő. A, külés, a közös külös biztonságpolitika tekintetében a tanács nem fogja lehetővé tenni a bizottságnak, hogy képviselje a főképviselőt. Danzsan kollega az imént éppen azt jelezte, amikor Cooper úr kiment a teremből, hogy Cooper úr válaszai egyértelművé tették annak szükségességét, hogy szükségünk van politikai képviseletre. Azt hiszem, hogy ez is egy jó bizonyítéka ennek. Nem tudom elképzelni, hogy Bütikofer úr például ilyenfajta válaszokkal, amelyeket Ukrajnával kapcsolatos kérdésére kapott, ezt kielégítőnek tartaná. És hát pontosan ez az, amire gondolunk. Kell, hogy történjék valami tehát ebben a kérdésben. Estön asszony és a biztosok közti együttműködés, valamint a KKBV, KBVP képviseletével való együttműködés fontos, hogy javuljon. Ezt fontosnak tartom. Fontosnak tartom a fejlesztési politika kapcsán is, hiszen a tervezés messze menőleg a külügyi szolgálat hatáskörébe tartozik, majd a finanszírozásért a bizottság illetékes, de mindez csak együttműködésben valósulhat meg úgy, hogy közös javaslat érkezik a biztos, illetve a főképviselő részéről. És ugyanez vonatkozik a szomszédságpolitikára és egyéb területekre is. Szerintem ez teljesen egyértelmű. Azt szeretnénk, hogy egy egységes költségvetés jöjjön létre, Éppen ezért gyorsan szükségünk volna egy javaslatra is arról, hogy ez költségvetési szempontból mit jelent. a tanácsban azt mondják, hogy költségvetési szempontból semleges kell, hogy legyen, ugyanakkor a személyzet egyharmada a tagállamokból kell, hogy jöjjön. Tehát ezt valahogy ki kell fizetni. Máshol nem fogunk ugye alkalmazottakat elbocsátani, ennek tehát van egyfajta vonatkozása, és ezt fontos lenne tanulmányozni. Másfél azonban azt is szeretnénk leszögezni, hogy a szolgálat alkalmazottait a közösségi költségvetésből fizetjük, nem pedig tagállami költségvetésből. Éppen ezért tartózkodnunk kell, és vannak a szövegben arra utaló megfogalmazások, hogy ugye nemzeti szakértők, a tagállamokból delegált szakértők száma korlátozott kell, hogy legyen. Nem lehetséges, hogy az egyharmaduk ugye nemzeti tisztviselő, a military staff ismét a tagállamokból érkezik, és aztán elárasztjuk ezt a szolgálatot nagyvonalúan a külügyminisztérium részéről olyan személyzettel, amelyet én fizetek, hanem szerepel ott az, hogy legalább az alkalmazottak fele a közösségből kell, hogy származzon, akkor úgy tűnik, mintha a tagállamok megvásárolták volna ezt a külügyi szolgálatot, amely már nem az unió érdekeit fogja képviselni. Tehát különböző védzáradékokra szükségünk van. És azt is egyértelművé kell tennünk, hogy hogyan járjunk el az Adequate Geographical and Gender Balance tekintetében, valamint a fejlesztési politika kapcsán szükséges a feltételeket érvényesítenünk, hogy egy koherens politikát tudjunk folytatni. De a fejlesztési politika nem szabad, hogy a külügyi, vagy a külpolitika eszközévé váljon. Itt a Fejlesztési Bizottságban dolgozó kollégáinknak is betekintést kell nyújtanunk. Nem szabad engednünk azt, hogy a jelenlegi formában valósuljon ez meg. A különböző eszközök, amelyekről ugye a 8-as cikkben olvashatunk, a közösségi politika hatáskörébe tartoznak továbbra is, már ami a végleges döntéshozatalt illeti, ez elvben eh, az Eston javaslatban is szerepel, kivéve a stabilitási eszközt, amelyen azt hiszem, hogy határozottabbak kell, hogy legyünk, hiszen nem tisztázott a civil és katonai válságkezelés közti együttműködés, valamint a bizottsági tisztviselők szerepe. Úgy gondolom, hogy ezt a területet is úgy kellene kialakítanunk, hogy a személyzet vegyes legyen az alkalmazottak köre. Ügyelnünk kell arra, hogy a tagállamok különböző aggájaira kitérjünk. Ugye ott vannak a katonai vonatkozású kérdések, és nem szabad bizonyos határvonalakat átlépnünk, nehogy aztán azt állítsák a tanácsban, hogy egy káoszt teremtettünk. Bizonyos mértékig tehát rugalmasnak kell maradnunk, de bíznunk kell abban, hogy a tanács legyen végeredményben illetékes, de akkor irányunkban és a bizottság felé is a közösségi politikák tekintetében a tanácsnak bizalommal kellene viseltetnie. A válságkezelésnél gyakran nem katonai jellegű a munka, ugye például Haiti esetében, amikor logisztikai támogatásra van szükség, nem lehetséges, hogy az egészet kormányközi szintre helyezzük, mert ez így praktikus hanem vegyes kell, hogy legyen az illetékesség, vagy pedig ezt el kell különíteni egyértelműen, és a külügyi szolgálatnak kell koordinálnia. Úgy gondolom, hogy ez itt egy nagyon lényeges pont. További és utolsó lényeges pont, amit a négyes és ötös pontnál említettem, a politikai ellenőrzés. Az, ami a szerződésben szerepel, és ami itt is szerepel, a politikai ellenőrzés megnyilvánulása, mikor kell konzultálni, és mikor van szükség arra, hogy egy nagykövet vagy egy külön megbízott meg kell, hogy jelenjen a bizottságunk előtt, mikor kell a tanácsnak tájékoztatást adnia, mi történik a minősített dokumentumokkal és a hozzájuk való hozzáféréssel. Nos, mindezen kérdéseket a jelenlegi bizottsággal kialakított keretmegállapodásba be lehet építeni, és akkor ezeket erre a területre is vonatkoztatni lehet. És a kérdés itt mindenek előtt arra vonatkozik, hogy mikor konzultálnak velünk, amikor tárgyalási mandátumokról vagy stratégiai dokumentumokról van szó. Azt hiszem, hogy meg kell keresnünk annak módját, hogy egy egyetértési megállapodást hozzunk létre a parlament és Eston asszony között. És szeretném leszögezni, hogy mi átlátható testületként fontosnak tartjuk, hogy mi azért a tanácsra odafigyelünk, de ez fordítva nem igaz. És egy kritikus tömegre is szükség van ezen a területen és ez formálisan a tanácsi rendeletben nem szerepel, de szerintünk ez fontos lesz, hogy megítéljük majd ezt a rendeletet, és eldöntsük, hogy jóvá hagyhatjuk-e. Egy olyan tanácsi rendelet, amelyet nem tudunk jóvá hagyni, bármilyen feltételek mellett, de jóvá hagyjuk a személyzeti kérdéseket, illetve a pénzügyi szabályzatot, ahol ugye az együttdöntés érvényesül. Nos, egymástól függnek a kérdések megállapodást kell kötnünk, és hogyha megkezdjük majd ennek az anyagnak a, az értékelését, akkor fontos, hogy ha előre szeretnénk lépni, akkor nem szabad, hogy a vitás kérdések akadályozzanak bennünket. Köszönöm. Grazie, collega Brock. Köszönöm, kedves Brock kolléga. Verhofstadt kolléga lesz az első hozzászóló, ő volt az, ő az AFKO szakbizottság jelentéstevője, utána jönnek a jele, az árnyék jelentéstevők, ezt követően pedig az összes többi képviselő, aki kérdést kíván feltenni, hogy hozzá kíván szólni. Most meg is adom a szót Ferhofstadt képviselőnek, és miután ismételten nagyon sokan kértek szót, mindenkit arra kérek, hogy tartsuk be szigorúan a hozzászólási időt, ez két perc le. Kérem, hogy ne kényszerítsenek arra, hogy a kalapácsomat lengessem, nem szeretném ezt megtenni. Az első dolog, azt kell hangsúlyozni, amit Brock úr elmondott, ahogy önök is tudják, ugyanazokról a módosító indítványok kerülnek beterjesztésre itt, mint amelyeket a mi szakbizottságunkban, az Alkotmányos Ügyek Bizottságában beterjesztettek. Ez ma délelőtt történt meg, és elmondhatom, hogy a reagálás általában pozitív volt a módosító indítványokkal kapcsolatban, amelyet Brokkul és jó magam terjesztettünk elő az Alkotmányügyi Bizottságban. Második dolog, amit szeretnék elmondani, rendkívül fontos, és ezt hangsúlyozni is szeretném, hogy a külpolitikának a koherenciája, amit ezekkel a módosítókkal biztosítani tudunk. Brok úr és jó magam is elmentünk az Együttműködési és Fejlesztési Bizottságba. Ők is azt kérték, hogy koherensek legyünk és nem ez van a tanácsnak a javaslatában. A különböző témák horizontálisan az a bizottság ügye, aztán amikor földrajzi kérdésekről van szó, akkor külszolgálat, és hogyha megint más ügy, akkor vissza a bizottsághoz. Ezt a helyzetet el lehet kerülni a mi indítványainkkal, tehát minden, ami ö, nyilatkozat jellegű, az mind a külszolgálat, ami végrehajtás, az más ö, bizottsági szolgálat, és azért, mert ezek a kapcsolat a külügyi szolgálat és a bizottság között. Tehát is ez az alapfilozófia, ami meghúzódik a módosító indítványok mögött. Éppen ezért van ez a költségvetésnek is a hármas szakaszában, amelyik a legfontosabb része, és a bizottsághoz kapcsolódik. És az utolsó észrevétel, tisztelt elnök úr, az az, hogy természetesen nem szabad kizárni azt, hogy más módosító indítványok is szükségesek lesznek, tehát nem csak azok, amelyeket jelenleg előkészítettünk. Mert amennyiben a tanács nem tudja elfogadni azt az irányt, amit mi szeretnénk, akkor én azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem további módosító indítványokra van szükség, ahol minden egyes kompetenciát, közösségi kompetenciáját a, ö, visszairányítjuk a bizottság felé. Tehát az a kérdés, hogy szükség van-e további kiegészítő módosítókra, az nagyon nagy mértékben attól függ, hogy a tanács hogyan fogadja a mi módosító indítványainkat, amelyeket ma terjesztünk elő. És eh, szerintem ebben az esetben nem szükséges olyan eh, módosítókat, amiben a szomszédsági politika egyebek a külszolgálattól visszairányítunk a bizottsághoz mert nem lehet külszolgálatot létrehozni, és azért, hogy a kiürítsük az európai módszereket. Tehát azt hiszem, hogy ezt céloztuk ezekkel az indítványokkal. Köszönöm szépen hozzászólását. Roberto Gualtieri kapja meg a szót. Két percben. Pozitívo che il Köszönöm szépen. A pozitívum, hogy módosítások formáját töltötte ez a dokumentum a főképviselő felé. A főképviselő az, hogy dokumentum a átfogó, és nagyon sok olyan gondolatunkat, észrevételünket belevette ebbe az anyagba, amit tőlünk hallott az elmúlt hetekben. A mi megközelítésünk mindig is pragmatikus volt, elvi alapú a megközelítésünk, nem annyira formai. Nagyon fontos a parlamenti ellenőrzés, a külügyi szolgálat koherenciája, illetve hogy a közösségi szempontok érvényesüljenek a kormányközi szempontok fölött, illetve a fejlesztés fontos szerepe is megjelenik a parlament véleményében. Ami a parlamenti ellenőrzést illeti, a dokumentumban nagyon sok fontos pontról olvashatunk. Ezek közül sokan a kiegészítő megegyezésekhez kötődnek, és itt gondolok például a meghallgatásokra, a delegáció vezetők, illetve a szolgálat vezetők meghallgatásaira. Aztán a közös kül- és védelmi politika reformjával kapcsolatos reformi, hogy előrelépések is megjelennek itt, hiszen az Európai Parlamentnek ezekben a tárgyalásokban nagyon fontos szerepe lehet. Aztán kormányközi, illetve közösségi jelleg. Hát ebben a kérdésben nagyon bonyolult a helyzet. Aztán a fő képviselő programozási szerepét túl erősnek érzem a fejlesztési biztosok szerepéhez képest. a túr általában adatokból másra következtetek más felépítésű lenne a szolgálat, más lenne a finanszírozás, fejlesztési finanszírozás szerepe és összetétele is, más lenne a kapcsolat a külügyi szolgálat, illetve a bizottság között is. Hát mindezeken a kérdéseken alaposan el kell még gondolkodni. Most az ALDE nevében Graf Lambsdorff következik. Ich habe diesen ersten Aufschlag hier. Brock és Verhofstadt eh, kollega dokumentum átérdeklődéssel vettem tudomásul. Itt számos érdekes eh, kitétel szerepel, de fontosnak tartom leszögezni, hogy a többi eh, döntéssel való kapcsolatunk nagyon fontos. Vannak bizonyos lényeges részletek, és ezeket tartom az egész vita politikai magjának az Európai Ügyi Szolgálat körül hogyan szervezzük meg a válságkezelést, túlzottan katonai jelleget ölt majd, vagy inkább a civil és a biztonsági elemek vegyületére építünk. A részleteket tehát itt még meg kell világítani, de fontosnak tartom nagyon azt, hogy a sajátosságok, a, ahogyan az a dokumentumban is szerepel, a személyzettel kapcsolatos sajátosságokat korlátozzuk azon esetekre, amikor ilyen sajátosságok adottak, nevezetesen a katonai területen. Tehát a válságkezeléssel foglalkozó tisztviselők sajátos státuszt kell, hogy kapjanak a külügyi szolgálatban, ahogyan a tanács ezt javasolta. Nos, ez se nem elfogadható, és észszerűnek sem tartom. A második lényeges felvetés pedig a képviselet, és ebben a tekintetben osztanám már Brock megítélését. A tanács itt némileg elmozdult az eddigi álláspontjáról, és némileg feltöri ezt az eddigi helyzetet, tehát most már nem kizárólag a főtitkár szerepe lesz a fontos, de ezt még át kell gondolni. Főtitkár, illetve főigazgató, hogy ezt hogy nevezzük, még meg kell fontolni de fontosnak tartom azt, hogy az egészet egy koordinációs mechanizmus keretébe ágyazzuk. Itt különböző kultúrák érvényesülnek ugyanis, és a koordináció éppen ezért nagyon fontos. A biztosok, a politikai képviselők és a főtitkárok, valamint a helyettesek központi szerepet kell, hogy kapjanak, és hogyha ezt biztosítani tudjuk, akkor már nagyon nagy eredményt értünk el. Tempo perfetto. Kiválóan, kiválóan betartotta hozzászólási időt zöldek, Lunacek asszony. Pranner kollégát ő helyettesíti. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Brock úrnak a szakbizottság nevében, hiszen örömteli, hogy a mi véleményünket, észrevetéleinket is bevette a külügyi szolgálatról szóló jelentésbe, úgyhogy a mi szempontokból mindenképpen javította a jelentést. Gyakorlatilag mindennel egyetértek, amit Brock úr elmondott. Egy-két részletről szeretnék beszélni, illetve vannak még fennmaradó dolgok. Aztán politikai képviselet kérdése, tehát az első. Danzsan úr beszám, beszámolt Cooper úr megjegyzéséről is, tehát világos, hogy politikai képviseletre van szüksége a külügyi szolgálatban. Fontos számunkra még a pénzügyi eszközök kérdése is a stabilitás elve, illetve a bizottsággal való egyeztetés kérdése ezekben. Aztán van egy olyan terület, ahol még nem kaptunk választ a felelősség kérdéséről, illetve az alkalmazottakra vonatkozó szabályrendszerről. Aztán emberi jogok kérdése. az emberi jogi és de- demokráciával kapcsolatos kérdések minden egyes osztályon szóba kerülnek majd, de nem világos a pontos munkamegosztás a tanács szempontjából. Tehát pontosan milyen emberi, jog, hogyan kívánnak foglalkozni az emberi jogi kérdésekkel, koncentráltan lesz egy ilyen ezzel foglalkozó osztály, vagy egy igazgatóság? hogyha lesz, hogy a delegációkon belül lesz egy ezzel foglalkozó részleg, vagy egy külön osztályt szánnak ennek a kérdésnek? Aztán két másik téma. Nagyon fontos számunkra az, hogy a külügyi szolgálat nyitott legyen, nyitott legyen ne csak a diplomata szolgálatok számára, hanem egyéb nemzeti szolgálatok számára, például a fejlesztéssel foglalkozó szakminisztériumok számára tagállamokban. Aztán nemi egyensúly kérdése, ezt valóban meg kell valósítani az alkalmazottak között, de úgy, úgy látom, hogy a gender mainstreaming még nem valósult meg teljes mértékben. Elnök, köszönöm szépen! Most Schulz úr következik a GUE nevében. Köszönöm, elnök úr! Korábban az AFKO-ban már megköszöntem ezt az átlátható és kollegiális együttműködést, úgyhogy ezt most Brok úr irányába is megjegyezném. Az afco ban különös tekintettel az interfacing kérdéseiről beszéltünk, tehát eh, a különböző európai külügyi szolgálat hatáskörébe tartozó területekről, illetve az egyéb területek eh, kapcsolatáról, mint például a kereskedelmi politika. Erről beszéltünk ott. Itt pedig az AFED-ben talán még egy aspektus neveznék meg, amely a két előadó közös dokumentumában nem kristálysodott ki. A civil konfliktus megelőzésre utalok. Eddig két külön rész szerepelt, egyik a civil, a másik pedig a katonai, most pedig a kettőt összekapcsolták. Azonban nem vált egyértelművé még, hogy a válságkezelés kérdéseiben, és úgy emlékeztetnék arra nagyon érdekes eszmecserére, amelyet az ENSZ főtitkár helyettessel folytattunk. Kérdés, hogy a konfliktus megelőzésért ki illetékes? Esten asszony itt katonai tanácsadók segítségére nyúl vissza, és ezért azt hiszem, hogy a válság megelőzés, a civil konfliktusok egy területre kell, hogy tartozzanak, és a katonai missziók egy másik területre nem csak politikai szempontból, hanem a politikai ellenőrzés véget is. Más területekkel pedig úgy tűnik, hogy más területeken pedig a bizottsággal való együttműködés észszerűbb. a fejlesztési bizottsággal való eszmecserére többen utaltak, de emlékeztetnék arra, hogy a parlamentnek nagyon körültekintően gyakorolnia kellene jogait, arra vonatkozóan, hogy a közösségi hatáskörbe tartozó területeken az együttdöntés érvényesüljön. Grazie. A questo punto la parola al collega Sala. Köszönöm, most ismét Salafranca úr kapja meg a szót. Gracias, señor presidente, gracias también al señor... Köszönöm szépen. Elnök úr, megköszönöm Ferhofstadt úr és Brock úr munkáját. Van egy alapvető fontosságú kérdés ebben a vitában, ez pedig az, hogy a a politikai képvisel, a portugói képviselet, illetve a miniszterek tanácsában elért egyezmény mindenképpen tárgyalási alap. Azt kéri Brok úr, hogy azelőtt nem mondjunk véleményt erről a kérdésről, mielőtt megbizonyosodunk arról, hogy a parlament kérdéseit elfogadták, vagy kéréseit elfogadták. Tehát meg kell vizsgálni azt, hogy erre mikor kerül sor, miután ezt elfogadta a tanács, egy hónappal azután a főképviselő asszony is szentesíti ezt. Szerintem, hogyha az összes kártyánkat felfedjük egy olyan kérdésben, amiben együtt döntése van a parlamentnek, az alkalmazottak szabályzata szempontjából az semmiképp sem lenne szerencsés. Tehát Brokkor is elmondta, addig nem mondjunk véleményt, amíg meg nem győződünk arról, hogy a parlament kéréseit elfogadják garanciákat kapunk. Ezzel teljes mértékben egyetértek. A főképviselőnek egyébként a szolgálattal kapcsolatban teljes körül a felelőssége, tehát finanszírozási és programozási kérdésekben. A 2B bekezdéssel kapcsolatban az a véleményem, hogy a parlament szempontjából a, koordina- a politikai koordinációs mechanizmus talán el kéne fogadnia, fogadni, és a főképviselő asszony úgy fogalmaz, hogy az Európai Unió külügyi kérdéseivel kapcsolatban az alap témákban mindenképpen konzultál a parlamentből. parlamenttel. Ilyen szempontból nagyon fontos lenne az, hogyha a koordinációs mechanizmusban a parlament is szerepet kapni, kapna. Egyébként mindenképpen nagyon okos javaslatokat hallhatunk, vagy olvashatunk ebben a dokumentumban, és sokat tesz ez azért, hogy közösségi jellege lesz a külügyi szolgálatnak. Elnök, köszönöm, Szoboda úr! Köszönöm, elnök úr! Ez minden bizonyal egy kitűnő dokumentum. Éppen ezért csak néhány megjegyzést szeretnék tenni. Először is nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy a parlament és a főképviselő közti kapcsolatot csak egy keretmegállapodásba kellene foglalnunk. Én szeretnék néhány elvet jobban kikerekíteni módosítások formájában, és ezt meghatározni, majd a keretmegállapodásba kerülhetnek a részletek. Másodszorban pedig egyetértek azzal, hogy összekapcsoljuk, összefonjuk a főképviselő és a biztos közti hatáskört. Kérdés, hogy ezt meg tudjuk-e valósítani, de gondolom, hogy ez egy döntő fontosságú kérdés, hogyha a biztosok is felelősséggel tartoznak nekünk. És végezetül nem értek egyet a 2B bekezdés jelenlegi megszövegezésével, hiszen a biztosok önálló álláspontra helyezkedhetnek én pedig nem helyezhetem a biztosokat a helyettesekkel egy szintre, hiszen a helyettesek Ashton asszony helyettesei, a biztosoknak is van egy olyan funkciójuk, hogy itt és ott képviseljék őt, de önálló funkcióval rendelkeznek. Legalábbis ezt így kellene megfogalmazni. A koordináció Ashton asszony és a biztosok között kell, hogy megvalósuljon, és ezen koordináció során az ő magas szintű képviselőinek is jelen kellene lenniük, de a helyetteseket nem helyezhetem egy szintre a biztosokkal, mert ez a jogi szabályozásnak is ellentmond. Ez néhány megjegyzés lett volna, de ahogyan említettem, a papírok iránya megfelelő, az orientációja, ezt támogathatjuk, de azért kérném azt, hogy a 2B pontban ezt tisztázzuk. Ellenezném a parlament részvételét. Mi gyakoroljuk az ellenőrzést. Ahogyan Szalafranka kollega azt mondta, mi a koordinációnál nem vettünk részt, hanem nekünk független ellenőrzést kell gyakorolnunk. Grazie. Köszönöm. Hautala asszony következik az zöldek nevébe. Köszönöm szépen, elnök úr. Lunacsak, kollégánk már említette az emberi jogok kérdését a javaslatban, ezt szeretném kiegészíteni. Szerintem nagyon örvendetes az a tény, hogy a parlament is legalább annyira egységes ebben, mint a tanács. Az Emberi Jogi Albizottság úgy véli, illetve úgy javasolja a negyedik cikkben, hogy legyen egy emberi jogokkal foglalkozó külön osztály a külügyi szolgálatban. Szeretnénk ezt a lehető legmagasabb szinten látni. Véleményünk szerint nem lenne jó az, hogyha csak harmadik szinten lenne képviselve az emberi jogok helyzete. Fontos az, hogy megfelelő feladatkörrel, illetve felelősséggel lássuk el ezt az emberi jogi entitást, bármilyen szinten is képzeljük el ennek működését. Fontos lenne, hogyha e, igazgatósággá vagy főigazgatósággá emelnénk. Szolána úr egyébként személyesen képviselte az emberi jogok ügyét, tehát volt egy e, személyes e, főképvis, személyes megbízottja ebből a célból, úgyhogy nem, nem látom érdemesnek redukálni az emberi jogok képviseletét. Fontos az összes tagál, az összes állammal, vagy összes harmadik országgal kapcsolatos stratégiában megjeleníteni az emberi jogokat, ha jól látom, akkor a tanács azt szeretné, hogyha magának megtartaná ezeket a, ezeket a harmadik országokkal való stratégiák, kapcsolatos stratégiákat, és a horizontális kérdéseket adná át a külügyi szolgálatnak. Nagyon fontos a tréning kérdése is, tehát hogy folyamatosan képezzük, illetve először kiképezzük a külügyi szolgálat munkatársait. Köszönöm. Severin kolléga következik. Köszönöm szépen, kedves kollega. Csak szeretnék gratulálni a két kollégának, akik ma előterjesztették közös álláspontjukat. Úgy gondolom, hogy ez egy jó dokumentum, és úgy vélem, hogy egy olyan szakaszba jutottunk, ahol a finom hangolási munkát kell elvégeznünk. Olyan finom hangolást, ami a parlament egységes álláspontját fejtezi ki más intézmények mellett. A koherencia, a gondolkodás, a tervezés koherenciája, és majd a külügyi fellépéseknek a végrehajtása területén egyelőre nem megfelelően biztosított egy koordinációs politikai mechanizmuson keresztül. Tehát azt kell koordinálni, hogy mit szeretnénk és mik a céljaink. És az intézmény közi interfészel, ami gyakorlatilag egy koordinációt jelent a különböző intézmények között, amelyeknek közös szerepük van, amit együtt kell gyakorolniuk, és van egy administratív koordináció, ami talán egy kicsit jobban ki kellene fejleszteni. Ez a fő titkárság és a főtitkársági munkatársak feladata. Tehát ezt a típusú koherenciát kellene követnünk. Úgy gondolom, hogy a koherencia és az átfogó jellege a költségvetési folyamatnak meg kell, hogy jelenjen a költségvetés tervezésekor, az előterjesztéskor és a végrehajtásban is nem szeretnék belemenni a mechanizmus részleteibe, de szerintem a tervezés, előterjesztés és végrehajtásban ez kellene, hogy legyen. És végezetül úgy gondolom, hogy a kulcs szavak, amelyeket ellenőriznünk kell, és ami mutatja, hogy jól végezzük el a munkát, az az átláthatóság, elszámíthatóság, koherencia és hatékonyság hogyha egy olyan mechanizmus létre tudunk hozni, ez legyen egy szervezett szolgálat, amelyik ezeket biztosítja, akkor az már rendben van. Ami a kettő B cikket illeti, veszem magamnak a szabadságot, hogy Ferovstátnak, Brokkuraknak egy módosítót fogok javasolni, ami reményeim szerint egy kompromisszum lesz Szalafranka úr és Szoboda úr álláspontjaival is. Köszönöm. Grazie, kollega Cyrus Bolski. Szerjusz Foszki úr következi. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először is engedjék meg, hogy dicséretben részesítsem a két jelentéstevőt, illetve az álláspontjukat. Az AFET, illetve az AFKO is közös álláspontot alakított ki sikeresen. És a részletes munkából kiderül a parlament filozófiai megközelítése is. intelligens és koherens megközelítése van szükség ebben a külügyi szolgálatban, amelynek ki kell domborítani a közösségi jellegét, és ez nem könnyű ebben a hibrid struktúrában. A közösségi megközelítés azt jelenti, hogy mindenki részese lesz a folyamatnak, mindenki szerepet kap ebben. Úgyhogy szeretném felhívni a figyelmet a 7C bekezdésre, a 6-6-os bekezdésre a földrajzi képviseletről, illetve az ehhez kapcsolódó intézkedésekre. Mindannyian azt szeretnénk elérni, hogy ez egy legitim szolgálat legyen, amelyet magukénak éreznek a tagállamok, illetve a polgárok is. És ezért nagyon, és nagyon fontos az is, hogy az összes hogy a, az Unió összes földrajzi régiója képviseltesse magát, ez egy rendkívül kényes kérdés. Az Európai Parlament a tanácsal folytatott tárgyalásokban a lehető legnagyobb érvényt próbál szerezni filozófiai megközelítésének. Köszönöm, hogy az elnök Lőzin kolléga következik. Köszönöm szépen, Scholz kollega már röviden kitért a fejlesztési eszközökre, a fejlesztési eszközök esetében ugye nagy jelentőséget tulajdonítunk ezeknek a fejlesztési szervezetekben is, és a brit CFOD a White and Case eh, vállalatot bízta meg azzal, hogy vizsgálja meg azt, hogy ez a Lisszaboni szerződése hogy egyeztethető össze. És a White and Case a jelenlegi koncepcióban a szerződés megszegését állapította meg, ugyanis ez kizárólag a KBVP hatáskörébe tartozik, a fejlesztési politikát pedig ez kizárja. És itt ö, ö, idézem, hogy a külügyi szolgálat a közös kül- és biztonsági politikára korlátozódik. A fejlesztési együttműködés a KBVP hatáskörében nem tartozik, éppen ezért nem rendelkezik illetékességgel ezen a területen. Tehát úgy gondolom, hogy ezen ö, itt, ezen határozat, ezen ítélet tartalmát figyelembe kell vennünk, és úgy kell eljárnunk, hogy megfeleljünk az ebben az ítéletben foglaltaknak. Ezt pedig hiányolom az eddigi vitából. És a fejlesztési biztosnak egyfajta ellenőrzési, felügyeleti szerepet biztosítunk, ami a fejlesztési eszközöket illeti, ugyanakkor ez nagyon pontatlanul van megfogalmazva a fejlesztési szervezetek, attól tartanak, hogy ha nem pontosítják ezt, akkor a fejlesztési biztos és a főképviselő közti nézeteltérés során az utóbbi fogja a döntést meghozni. Éppen ezért nem lenne jobb, hogyha ezt itt és most pontosítanánk? Tehát, hogy ebben az esetben a fejlesztési ügyekért illetékes biztosnak kell döntenie. Grazie. Adesso... Köszönöm most. Farm kolléga következik. Ehm, Köszönöm, itt vagyok. A Költségvetési Bizottságnak én vagyok a külügyi koordinációja, koordinátora. Azt hiszem, most már közeledünk ahhoz, hogy mindannyian megegyezzünk a pénzügyi vonatkozásokban, és nagyon örülök annak, hogy a költségvetési témákban kikristályosodni látszik az intézményközi megállapodás, hiszen az jelenleg itt meg kell választ, változtatni. Brock úr úgy véli, hogy sui generis intézményként kéne a külügyi szolgálatot értelmezni, a bizottságon belül. De ez véleményem szerint ellentmondás. Most vagy sui generis intézményről van szó, vagy a bizottságon belül intézményről. Hogyha ez ügynökség lesz, akkor nem kell a pénzügyi szabályzatot megváltoztatni. Ha, hogyha ez külön sui generis intézmény lesz, a, egy pénzügyi szempontból, akkor erre utalni kell mindenképpen a pénzügyi szabályzatban, és saját mentesítést kell majd erről az intézményről készíteni. Viszont, hogyha ügynökség lesz, akkor egészen más a helyzet, hiszen akkor a bizottság része, és akkor nem kell a pénzügyi szabályzat első bekezdését megváltoztatni, módosítani. Tehát, Brokur, mire gondolt? Mint ért azon, hogy sui generis, hogy lesz saját költségvetése nem a harmadik ö, ö, szekcióba tartozik majd? vagy a bizottságon belüli intézmény lesz? Ez tehát az alapkérdés. Sui generis intézmény lesz, aminek a saját kiadására a saját költségvetése lesz, avagy a bizottságon belüli ügynökségről van szó, kérem ezt tisztázza. Elnök, köszönöm. Kelem kolléga következik. Grazie, Presidente. May I express my satisfaction. Köszönöm szépen, szeretném megelékedésemet kifejezni a munkával kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy Brock kolléga és Förhavstadt kollégákat parlamenti mérnökökként kezelhetjük, akik a, ennek a külszolgálatnak az architektúráját igyekeznek e, létrehozni. Nagyon fontos itten a kiegyenlít egyetértés a különböző szerepek között, a bizottság, a tanács és a parlament szerepét kell kiegyenlíteni. Fontos, hogy politikailag, költségvetési szempontból is megvalósuljon az elszámoltathatóság. A másik dolog, hogy fontos a földrajzi egyensúly és arányosság megteremtése is, és úgy gondolom, hogy az új, újdonság ebben a diplomáciai és földrajzi egyensúlyteremtésben abban rejlik, hogy a külügyi szolgálatot a nemzeti diplomaták előtt is meg kell nyitni, ki kell terjeszteni. Ez az érdeke az uniónak egészében is. Harmadik értem, hogy ez a, kör, ez a költségvetés, amit eh, mindenképpen meg kell teremtenünk ennek a diplomáciai és külügyi szolgálat számára. A negyedik felvetés eh, részemről a politikai koordinációs mechanizmus kérdése. Mindkét eh, jelentéskészítő azt mondta, hogy nagyobb koordinációra van szükség, a külügyi szolgálaton belül, ideértve az egyes osztályokat, például az emberi jogi osztályt, és az egyéb külügyi képviseleti fókuszpontok vonatkozásában. Egyetértek Howard Lazard kollégával, ezeknek a ö, képviseleteknek a szerepe ö, az emberi kérdésekben ö, pontosabb kidolgozást igényel. Eddig az eredmény ö, meglehetősen jó volt. Köszönöm. Doktor. Köszönöm szépen. Krisztofersen doktor úrnak adnám át a szót. A főképviselő asszony nevében, és aztán Brokkurat kérem hogy vonja le a következtetéseket a mai vitából. thank you very much and thank you. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy szót ad, és lehetővé teszi, hogy néhány hozzászólást kommentáljak. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy szerintem egy nagyon ö, fontos ö, állomáshoz érkeztünk az eljárásban. A tanács közös álláspontjával most itt van egy konszolidált, ö, egységes szerkezetbe foglalt verziója, amit a ö, parlament úgy gondol, hogy módosítani kell. Tehát ez egy olyan szakasz, ahol igazi politikai tárgyalások megindulhatnak optimista lennék e, e, e, politikai tárgyalásokat illetően. E, tapasztaltam, és Brock úr is utalt erre, hogy számos kérdésben önök e, és változtatásokat végeztek, ami megfelel a tanácsban e, indítványozott változásoknak. Ezek között valami később került beillesztésre, tehát mindenképpen az előrelépés útján haladunk. Nem vagyok pessimista, és nem mondanám azt, hogy észszerű határidőn belül nem lehet elérni a megállapodást, és hangsúlyozom, hogy itt egy megállapodásról van szó az alapvető kérdésekben hogyha sikerül a parlamenttel az alapvető döntésekben megállapodnunk, akkor igazán nem látom, hogy miért kellene várakoznunk arra, hogy ez a döntés határoza, hatályba lépjen. Most itt gondolok a személyzeti szabályzatról, a konzultációkat. Ez bizonyos időt igényel még ahhoz, hogy készen álljon. Természetesen vannak különbségek, de úgy gondolom, hogy annak érdekében, hogy ezeket a különbségeket le tudjuk küzdeni, meg kell próbálnunk egymással szót érteni, és megértenünk azt, hogy valójában mit is szeretnénk, mi a lényege annak, amit el szeretnénk érni, és nem az elméletekről kellene vitatkozni, csak vennék egy példát. Például a vita az hogy intézményei a bizottsághoz tartozik, sui generis e, intézmény legyen, e, vagy autonóm, vagy bármi egyéb. Egyszer mindenkorra szeretnék eloszlatni mindenféle kétséget, e, független attól, hogy a, az Európai Külügyi Szolgálat közösségi ügyekkel foglalkozik, akkor ez a gyakorlatilag ugyanolyan eljárással megy, mint az egyéb konzultációk, döntéshozatalok, egyebek, amik eljutnak aztán végül a kollégiumhoz, és kollektív döntés születik. Tehát e, e tekintetben a külügyi szolgálat a, egy főigazgatósága lesz a bizottságnak. Azonban az a tény, hogy azt kérjük, hogy egy bizonyos fokú önállóságot élvezzen költségvetési szempontból és személyi állományát tekintve, az annak tudható be, hogy nagyon ö, fontos az, hogy egy széles, átfogó szolgálat legyen, más legyen egy kicsit, mint amilyen volt a közösségi külpolitika, a katonai beavat, fellépéseket, és egyéb dolgokat is tudjon kezelni. Hogyha nem fogadjuk el a bizonyos függetlenségét, személyi állományát és költségvetését tekintetve, e, akkor ezeket a politikai feltételeket nem tudja teljesíteni, és egészen más jellegű munkát tud csak ellátni. Aztán azt sem igazán értem, hogy ez a fogalom, hogy amennyiben a költségvetésünk a hármas szekcióba, a hármas fejezetbe ö, ö, kerül, akkor átlátható, vagy máshova kerül. Véleményem szerint nagyobb az átláthatóság, hogyha egy külön fejezetben van a költségvetésünk, és itt most az administratív költségvetésre gondolok, tehát, hogyha egy külön bekezdésben van a költségvetésünk, akkor teljesen átlátható, hogy milyen személyállományjal dolgozik a külügyi szolgálat. Hogyha a bizottság költségvetésének része, akkor egy nem egészen meghatározott darabkája része a nagy egésznek és nem lesz igazi befolyás arra, hogy hogyan is kezelik ezeket az összegeket. Tehát önök azok a költségvetési hatóság, amelyeknek sokkal nagyobb a rálátása és a hatalma abban az esetben, hogyha ez egy önálló sorként jelenik meg, mint hogyha beleolvad a nagy, költség, közös, nagy bizottsági költségvetésbe. Figyelmeztetném azokat is, akik úgy gondolják, hogy fontos, hogy a külügyi szolgálat a bizottság része lesz. A, az elnök ö, szerepe fontos, mert külön ö, személyállomány van, vannak nemzeti szakértők, elsősorban katonai ö, szakértőkről van szó, és mindenképpen speciális státuszt kell, hogy kapjanak ezek a személyek. Vannak nemzeti diplomaták is, akik ide fognak kerülni. Nagyon rossz precedens lenne, hogyha a bizottságon belül hoznánk ezt létre, és a bizottság részének tekintenék. És végezetül nem fér kétség ahhoz, hogy a munkatársak legtöbb nagyobb része a bizottságtól fog átkerülni. A politikai munkatársak legnagyobb része a bizottságtól fog ide kerülni. 680 főre számolunk körülbelül, akik a bizottsági szolgálatokból, Brüsszelből, külföldről fognak ide kerülni, és körülbelül 150 a tanács titkárságáról. Tehát már egy olyan helyzetben vagyunk, ahol a bizottság meglehetősen jelen van. Még sok mindent tudnék mondani, de az idő nem teszi lehetővé, úgyhogy itt befejezem. Köszönöm szépen. Hogyan vélekedik Brock úr erről a kérdésről? Köszönöm szépen. Köszönöm Christopherson úrnak is, hiszen Említette, hogy mely területeken lehet alkalomnyitásra, illetve hol van szükség további tárgyalásokra. Nem szabad, hogy lebecsülje a parlamentet. Mi azért a hármas szakaszon belül is képesek vagyunk egyértelmű feltételeket teremteni. Nem szükséges ehhez egy külön fejezet, úgyhogy azt hiszem ezt meg tudjuk oldani, még akkor is, hogyha a személyzeti szabályzatot csak később tudjuk megoldani, meg kell még győzni a bennük a többi területeken, hiszen a tárgyalások még nem tartanak ott, hogy el kellene térnünk ettől a csomagtól. Engedjék meg, hogy ne válaszoljak egyenként az összes kérdésre, mert különben hosszú előadást kellene tartanom. A súlypontokra térnék ki igazából, ezek közül jó néhány ismétlődik is. Goltieri úr például Említette, hogy a parlamenti ellenőrzés, illetve a szervezet koherenciája a parlament céljait szolgálja, ezzel egyetértek, illetve ami a politikai koordináció kérdéseit, illetve a különböző kultúrák érvényesülését illeti, amiről, Graf, amiről Lambsdorff kollega beszélt, ezzel is egyetértek. Svoboda úr említette, hogy a biztosokat és a helyetteseket nem helyezhetjük egy szintre. Kíváncsi vagyok majd Severin úr javaslatára. Minden bizonyan nem szabad ezt félreértenünk, mintha a biztosok a főképviselő helyettesei lennének. Hanem itt arról van szó, hogy bizonyos mértékben ez politikai képviseletet jelent, de nem jelenti ez azt, hogy a bizottság kiváltságait felfüggesztjük. A problémát látjuk, egyetértek. És ha szükséges, akkor ezt pontosabban meg kell fogalmaznunk. Azt hiszem, hogy Ferhostad kollega is kész erre, hiszen ezekben a pontokban tényleg azt szeretnénk kifejezni. Eddig ugye sikerült, hogy együtt dolgozzanak az előadók, ha pedig ezt tető alá hozzuk, akkor ez azt is jelenti, hogy az előadók kompromisszumra hajlandóak de végeredményben a parlament vesz részt a tárgyalások során, és a kompromisszumra való hajlandóságot fenn kell tartanunk a továbbiakban is. Lunacek asszony azt mondta, hogy a nemzeti diplomaták a fejlesztési minisztériumokba kell, hogy jöjjenek. Az ezzel kapcsolatos küzdelmek a fővárosban, a különböző fővárosokban nagyon intenzíven folynak. Én mindig is azt hangoztattam, hogy 2000 nemzeti tisztviselőt óriási fizetéssel alkalmazzuk, akkor azt hiszem, hogy a, az ellenállást legyőzzük, mert akkor a fő célkitűzéseket sikerül érvényesülnünk, de persze ezt a megjegyzésemet ne vegyék komolyan. Solc úr, és ezt Lőzing kollégánál is kifejeződik, ez a megjegyzés. A döntések, határozatok ott maradnak, ahol ahova tartoznak a fejlesztési politikáért, fejlesztési politiká döntései a bizottságon belül születnek. Közös javaslatokat terjeszt elő a bizottság, és a bizottság dönt. A fejlesztési biztos sem hozhat egymaga döntéseket, hiszen a döntési testület mindig a biztosok testülete, és ez a jövőben is így lesz, mert a fejlesztési kérdésekben a főképviselő nem tehet egymaga javaslatokat, hanem egyeztetnie kell a fejlesztési biztossal. Tehát érdekellentét esetében a biztosi testület hozna meg a végső döntést, ahogyan az eddig is előfordult. És konfliktus esetén nem a főképviselő, hanem a bizottság dönt. Ez pedig egyéb esetekre is alkalmazható, ezt biztosítani is kell, mint ahogyan ez a jogi szakvélemény sem helyes, hiszen a főképviselő feladata a közös biztonság és védelmi politika irányítása, és következetesen kell az Európai Unió külképviseletét szavatolnia, és e célból hozzuk létre egy, ezt a szolgálatot. A szolgálatban pedig ugye a bizottsági alkalmazottak is dolgoznak majd, éppen ezért nem elfogadható, hogy ez a szolgálat csak a külzős biztonság és védelmi politikáért illetékes. A konventben sem ez volt a cél, hanem a cél az volt, hogy összekapcsoljuk a dolgokat. A két kultúra, ugye azt hiszem, hogy Lambsdorff kollega említette ezt, a két kultúrát itt fúzionálni kívánjuk, hogy egy koherens politika jöjjön létre ugyanakkor a végső döntés vagy a tanácsban, vagy a bizottságban születik majd meg. Éppen ezért fontos az is, amit Szalatmenka úr mondott. Én nem úgy értettem, hogy a, a parlament politikai döntést hoz, a parlament ellenőrzést gyakorol, a ratifikációra, illetve a költségvetésre terjed ki a hatásköre, de hogyha jól értettem, Franka úr hozzászólását. A koordináció a politikák kidolgozása céljából valósul meg. Ha ez így van, akkor az Európai Parlamenttel való konzultáció azért jön létre, hogy a koordináció észszerű legyen, és biztosítsuk azt, hogy végeredményben a parlament, amikor döntenie kell személyzeti, ratifikációs vagy költségvetési kérdésekben, akkor figyelembe vették a parlament véleményét, ez így minden, mindenki számára megkönnyíti a folyamatot. Tehát a konzultációban a parlament eh, részt vesz, ezt eh, tisztázni kell, egyértelműben kell megfogalmazni, és eh, itt a gyakorlati kérdésekre kell a hangsúlyt helyeznünk. Legalábbis ez a célunk. A konzultáció és a tájékoztatás során fontos, hogy a parlament szavát a folyamat kezdeti szakaszában megismertessük, mert ha nem, akkor a jövőben mindig csak azt a választ kapjuk, hogy nem, mint a SWIFT esetében. Mert a SWIFT ebből a szempontból az egyik legérdekesebb eszköz, amelyel valaha találkoztam. És hát, hölgyeim és uraim, még egyszer tisztáznám, hogy a sui generis mire is gondoltam. Az alkotmányozó konventben, hogyha azt akarták volna, hogy ez egy független szervezet legyen, egy független intézmény, akkor ezt így írták volna bele. A sui generis más jelent, de nem azt jelenti, hogy rajta kívül, hiszen az Olaf is egy sui generis intézmény. A politikai a bizottság politikai döntéshozatától független, ugyanakkor a bizottsághoz tartozik, de ez így megvalósítható. Persze az intézményi utat is végigjárhatjuk az egyes cikk alapján, de hogyha így járunk el, akkor ennek van egy hátránya. Először is egy új hatóság jön létre, amely tulajdonképpen az egységes végrehajtó blokk része. Egy külügyminisztérium, nemzeti politika, a nemzet kormány hatáskörén kívül helyezkedne el. Meg kell találni a jó okokat és erre jó ok lehet a kormányközi jelleg, illetve a közösségi jelleg. De akkor azt is meg kell indokolni, hogy a többi álláspont miért nem, miért nem észszerű. Meg kell indokolnunk, hogy a parlament jogai szempontjából miért nem találunk más alternatívát, és eddig Ashton asszony és a tanács részéről ilyen indok nem érkezett el hozzám, amely által én azt mondhatnám, hogy a sui generis azt jelenti, hogy a bizottságon kívül is létrejöhet a szolgálat. Tehát itt tart most a tárgyalás. Hogyha Christopherson kollega azt gondolja, hogy a hatos szakaszba kellene ezt helyeznünk, akkor ezt is pontosítani kell. Egy normális költségvetésben is lehet egy külön részt kialakítani, de azt hiszem, hogy itt is a bizalom az, ami végeredményben dönt. ha én azt hallom a tanács részéről, hogy bizonyos kérdésekben nem hajlandóak tárgyalni, és hogyha mi is ilyen álláspontra helyezkednénk, akkor azt hiszem, hogy le is zárhatnánk az egészet. Tehát az összes fél kész kellene, késznek kellene mutatkozzon arra, hogy tárgyal a kérdésekről, és meg kell határoznunk azt, hogy mely elvi kérdésekben nem lehetséges megállapodás. Köszönöm. Grazie, onorevole Brock. Köszönöm, Brock úr. Verhofstadt úr úgy látom szót kért. Kérem, hogy ezt röviden tegye a hát hiszen már nincs több időnk. Tisztelt elnök úr, csak hogy hangsúlyozzam azt a pontot, amit Brock úr is kiemelt a költségvetési kérdésekkel, tehát a hármas és a hatos szekció vagy fejezet. Nem igaz, hogy nem lehet létrehozni a parlament kompetenciáját akkor, hogyha a szolgálat a hármas szekcióba kerül, sőt, ellenkezőleg minden parlamenti jog automatikusan biztosításra kerül a hármas szekcióban, és nem kell tovább tárgyalni a parlament jogairól, hanem automatikusan garantáltak. Másik dolog, hogy létre lehet hozni egy külön fejezetet, különböző lehetőségek vannak erre, lehet 19-es, 3B bekezdés, és így tovább. Tehát különböző lehetőségek vannak erre. De mindennek az előnye az, hogy benne marad a közösségi szekcióba, tehát az általános közösségi költségvetés része marad. És ez nem kivétel, például a ö, közös védelmi politika hol található jelenleg? Hát a hármas szekcióban nincs külön külön fejezet vagy sor a közös védelmi és biztonságpolitikára. Ez az a példa, amit érvként fel lehet hozni, és ezt kell a tanácsnak is el bemutatni, hogy igenis ez lehetséges, és kívánatos, hogy a hármas szekcióba kerüljön. Az utolsó elem, hogy mitől tarthatunk a külszolgálat esetében, hogyha hogy egy precedenst hozzunk létre, e hatalmas precedens a jövőre nézve. Minden egyes alkalommal azt fogjuk mondani, amikor létre kell hozni egy ügynökséget vagy valamit, hát ott van a külügyi szolgálat, ugyanezt lehet csinálni. Vagy az a két ügynökség, amit létre fogunk hozni a pénzügyi felügyelet vonatkozásában. Ez a három ö, ö, ügynökség, a közös, részben a közösségi költségvetésből, részben a tagállamok fogják finanszírozni. 60%-át az ügynökségnek a tagállamok fogják fizetni. Mi lesz erre a reagálás, hogyha ilyen külön szekciókat hozunk létre, és a tanácsnak, vagy a tagállamoknak is van beleszólásuk, bármilyen azt azzal azt mondani, hogy Hát akkor ugyanúgy tegyük csak ki a hármas szekcióból, a közösségi költségvetésből, vegyük ki, tegyük külön sorra, és itt azt kezdjük, hogy kikerül a hármasból első alkalommal, és utána ez már minden egyes alkalommal így lesz, amikor a tanács vagy a, köz, a tagállamoknak is részt kell venniük a közösségi politikába. Innen indul, legközelebb ez lesz az ügynökség, a három pénzügyi felügyelő ügynökségre, aztán lehet, hogy a jövőben lesz majd nem tudom, energia vagy bármilyen egyéb ügynökség, Hát ö, tanács érintett legyen külön szövetségbe, és ez azt jelenti, hogy kiüresítjük a közösségi eljárást azzal, hogy egyes politikát kiszorítunk a hármas szekcióból. Erről van szó nem lehet, nem fogja senki hogy jaj, hát nem, hát a, a ö, tanácsi érintett. A ö, biztonság és védelmi politikában is érintett a tanács, és mégis a hármas szekcióban van. Jó, a punto. Köszönöm szépen. Azt hiszem most következhet a következő napi rendi pont. Megköszönöm az eddigi véleményeket, észrevételeket, nagyon mély vitára került sor. Következő pontunk a Bosznia-Hercegovinai kapcsolatos állásfoglalásra irányuló javaslat. Korábban sor került már itt a szakbizottságban egy nagyon komoly vitára, Pakkasszony a kérdés jelentéstevője. 194 módosítást nyújtottak be ezen témában. Arra kérem önöket, hogy maradjanak csendben, szeretnénk tovább folytatni a munkát. A mai napon az el, meghallgatjuk a jelentőstevőt, illetve az jelentéstevőket, meghallgatjuk, hogy milyen kompromisszumos javaslatok vannak. Tessék, pakasszony! Tisztelt kollégák! Nem hiszem, hogy különösebben hosszadalmasak kellene foglalkoznunk ezzel a jelentéssel, hiszen egyszer már megbeszéltük, és az összes olyan kollega, aki érdeklődést mutasít, mutatott, előterjesztette a módosításokat. Összesen 194 indítvány készült. Elképzelhetik, hogy nagyon nehéz mindezt egy kalap alá venni. Nem fogjuk tudni az összeset elfogadni, úgyhogy néhányból majd megpróbálunk kompromisszumos indítványt kikerekíteni. És a Strasburgi héten majd ismertetjük a kompromisszumokat. Néhány módosítást kaptunk, amelyek javítják ezt a jelentést, mert korábban a jelentésben ilyen, ilyen pontokról nem volt szó, Kérném a kollégákat, hogy hagyják már abba ezt a zajt. Kérem, nagyon udvariatlan dolog ez, hogyha e, ilyen balkáni hangulat uralkodik itt. Tehát e, minden bizonyal vannak azért újdonságok, mint a média, bekerült e, a kisebbségek fokozottabb megítélése, erre vonatkozó módosítások. Továbbá az igazságügy is határozottabb jelleget ölt, a korrupció elleni küzdelem, ezek azt hiszem, hogy nem vitáspontok. Megpróbálunk majd ezekből kompromisszumot kidolgozni. Voltak egyéb módosítások is, amelyek egyáltalán nem vették figyelembe a tényeket, és minden lehetségeset törölni szeretnének, de azt hiszem, hogy itt a többség majd úgy dönt, hogy ezeket elvetjük. Továbbá meg kell fontolnunk azt is, hogy időközben születtek bizonyos változások, megváltozott a helyzet némileg, ezt figyelembe kell vegyük, tehát szóbeli módosítások is előfordulhatnak a kompromisszumos tárgyalások keretében. Így például megemlítettük, hogy egyes országok még nem ratifikálták a megállapodást, de időközben ez már megtörtént, úgyhogy óvatosnak kell legyünk, amikor ilyesmire emlékeztetünk. Meg kell próbáljuk a kisebbségek témáját is alaposan kezelni. Mindig nagyon nehéz, expressis verbis az összes kisebbséget nevén nevezni, én nem tartom ezt jónak, nem tartom jónak, hogyha felsoroljuk őket egyenként, talán arra kellene törekednünk, hogy ebben a jelentésben a kisebbségekről és a rossz bánásmódról beszélünk, amelyben ezek részesülnek, ahelyett, hogy egyenként felsoroljuk őket. Vannak problémák ugye a szavazásoknál. Dankeschön. Dankeschön. So, um... Nos, egyes helyeken neveket említünk. Én úgy gondolom, hogy ebben a jelentésben nem lenne szabad neveket megemlítenünk, hanem az intézményeket kellene megneveznünk a miniszterelnököt, az elnököt, a, akit éppen, de nem név szerint, hanem a funkcióra kell helyezzük a hangsúlyt, mert ezáltal semlegesebb jelleget ölt az egész, és úgy gondolom, hogy a módosító indítványokhoz többen csatlakozhatnak, hogyha nem mindig említjük meg a neveket, hanem megpróbálunk nem részrehajlóak lenni. És így mindkét fél nézőpontját figyelembe vesszük. Azt hiszem, hogy végeredményben nehéz lesz majd az összes módosító indítványt tető alá hozni, de holnap majd a kompromisszumok is, ha elkészülnek, akkor ezeket eljuttatom önökhöz, hogy még mielőtt Strasbourgban találkozunk, már foglalkozhassunk ezekkel. Minden bizonyal lesz egy probléma a főképviselő kapcsán. Én itt inkább egy óvatos, ugyanakkor határozott megfogalmazás mellett voksolnék, de minden bizonyja meg kell ebben állapodnunk. A menekültek visszatérésére is többen kitértek, ezt bővítettük, én magam is kiegészítettem ezt Szerebrenica, egyáltalán nem szerepelt az én jelentésemben, viszont egyes árnyék jelentéstevők ezt határozottan beemelték a jelentésbe, úgyhogy egyes bekezdésekben majd Szerebrenicáról is szólunk, mert úgy vélem, hogy azon kollégák, akik felvetették ezt, joggal tették. De ezt mindenképpen Bosznia-Hercegovina kontextusába kell helyezzük, és a kompromisszumos indítványokkal majd ezt próbálom megvalósítani. Tehát most kitérhetnék még a különböző módosításokra, de azt hiszem, hogy ez nem lényeges most. Mindenesetre szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, ebből is látszik, hogy Bosznia-Hercegovina milyen nagy érdeklődésre tart számot. A vízumkönnyítés, a vízumliberalizáció pedig szintén több kollega tollából bekerült a jelentésbe. Megpróbáljuk ezt majd úgy megfogalmazni, hogy figyelembe vesszük a tényeket is, nehogy csalódást keltsünk, vagy hiú reményeket keltsünk, de meg kellene találnunk a középutat, és erre teszek majd kísérletet. Emlékeztetnék még arra, hogy beszéltünk az emberkereskedelemről is. Bosznia-Hercegovina egy különleges ország ebben a tekintetben fogadóország, tranzitország is egyben, és a kutatásaink azt is eredményezik, hogy kiinduló pont, kiinduló ország ebből a szempontból, tehát óvatosan kell ezt megfogalmaznunk. Úgyhogy ezt majd megkísérlem. És úgy gondolom, hogy beszélünk kell arról is, hogy Bosznia-Hercegovinát felkérték arra, hogy a NATO cselekvési tervéhez csatlakozzon, és az elkövetkező hetek során majd erre is ki kell térnünk. Köszönöm tehát, ennyi lenne részemről, és remélem, hogy a kollégák is egyetértenek, legalábbis az eljárással, és a kompromisszumokban majd minden bizonyal megtalálják a különböző álláspontokat. Köszönöm. E- Köszönöm szépen, most az árnyék tevők következnek. Az első Sargentini úr lesz. A... And, and thank you to Miss Pack. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja a Sargentini asszony. Megköszönöm Pack asszony magyarázatát, előadását. Egyetértek abban önnel, Pakkasszony, hogy a Bosznia állásfoglalás sokat javult, oda szólunk a független sajtóról, illetve arról, hogy mennyire szükséges a független sajtó a demokrácia megteremtéséhez, erről mi zöldek is így vélekedünk. Nem szeretnék azonban nevekre utalni. Itt most nem tudom, hogy személyekre gondolunk, vagy csoportosulásokra, olyan társadalmi csoportokra, amelyek érzékenyek, sérülékenyek. Ott van például a homoszexuális, leszbikus, vagy egyéb kisebbségek helyzete. Hogyha azt szeretnénk, hogyha Boszniával a boszniai demokratizáció, illetve a csatlakozási folyamat világos legyen és egyértelmű, akkor mindenképpen nekünk is világosan kell fogalmaznunk, bizonyára ezt meg tudjuk oldani. Múlt héten a Libe Bizottságban beszéltünk erről a kérdésről, egyébként én vagyok a vízum könnyítés árnyék jelentéstevője. Megbeszéltük tehát Boszniát, rámutattunk arra, hogy még vannak hiányosságok, és Bosznia, Hercegovina bizonyára kiküszöbeli ezen hiányosságokat, hogy nyár után sor kerüljön a vízum könnyítésre. Kár, hogy csak akkor, de úgy tűnik, hogy hamarabb már nem lehet. A vízum mentesség lehetőséget ad a bosnyákoknak arra, hogy vízum nélkül utazzanak szabadon az Európai Unióban. Ez azt hiszem, hogy sokat tesz majd a régió stabilizációjáért. Megköszönöm eh, Pákasz, hogy munkáját, és jövő héten szerintem még több kompromisszumot is kötünk majd. Köszönöm, hogy az elnök. Boszkurt asszony következik, szocialisták nevében. Dank u wel, voorzitter. Uh, Nou, ik uh, wil allereerst mevrouw Pak bedanken voor haar... Először is szeretnék köszönetet mondani Pak asszonynak a magyarázatáért. A különböző módosító indítványok eh, készítéséért. Szerintem a helyzet eh, egyáltalán nem rossz. A jelentés már alapvetően jó volt, és a néhány kiegészítéssel szerintem teljessé válhat betettünk több, benyújtottunk több módosító indítványt is, többek között a gazdasági integrációra vonatkozóan, fiatalok foglalkoztatása, és így tovább. Szerintem ez nagyon fontos az integrációs folyamatban, amikor a különböző etnikai csoportok integrációjáról van szó Boszniában. Az Európai Unió egy gazdasági együttműködéssel indult, vagy azzal indított, Ezeket el is említette Pak asszony, de lenne egy kérdésem, és remélem, hogy majd tud rá válaszolni azt mondta, hogy a kisebbségeket egy csoportként kellene megemlíteni, nem pedig külön csoportonként. De például a romákat illetően, akik ugyancsak említésre kerülnek a módosítókban, azért ez egy nagyon pontos, konkrét problematika, volt ezzel kapcsolatban egy egész csúcsértekezlet, ez egy olyan népcsoport, akik Európában jelen vannak, amelyre egy külön csoport, stratégia kellene. Hogyha a kisebbségeket csak egy csoportként említjük, akkor ezt a specifikus arculatát a romáknak, hát akkor figyelmen kívül hagyjuk. Az is világos, hogy az alkotmányát Boszniának módosítani kell, mert az Emberi Jogi Bíróság meghatározta és megállapította, hogy abszolút diszkriminatív. És ön is említette, hogy az országon belül áttelhelyetek, több ezer olyan személy van, aki nem tudott visszatérni lakóhelyére, Ezzel, ezzel is fejezem be talán ezzel a vízum ügyek. Reméljük, hogy ez még az októberi választások előtt megoldódik. Béni, allora i relatori. Köszönöm szépen, akkor meghallgattuk tehát az árnyékjelentéstevőket. jelentéstevőket most következik a többi kolléga. Ibruzsát, Angurákin, Kacsisz és Tálek képviselők következnek. Köszönöm szépen. Próbálok röviden fogalmazni. Megköszönöm Doris Páknak ezt a kiváló szöveget és megfogalmazást. nagy megelégedésemre volt ez a szöveg. Ugye az első olvasatban, és egyetértek azzal, hogy valóban jogi kérdésekben és a kisebbségek esetében, a sajtószabadság kérdésében, környezetvédelmi kérdésekben kompromisszumokra van szükség, ezek olyan kérdések, amikben egyetértünk. Igenis lehetőség van arra, hogy meg tudjunk egyezni kompromisszumokban. És Doris eredeti szövegével kapcsolatban örülök annak, hogy nagyon szókimódóan fogalmaz. Az állásfoglalás egyik célja a nyomásgyakorlást. Már korábban is fogalmaztunk meg Bosznia-Hercegovináról állásfoglalásokat. Ez a ö, mostani nagyon jól sikerült. Kritikus megnyilatkozásokra vagy ö, kijelentésekre is szükség van igenis, ahol ezt megérdemli Bosznia-Hercegovina, ott kritizálni kell őket. Hiszen azt, lennénk, azt szeretnénk, hogyha a régióban a stabilitás uralkodna. Arra kérem Doris tehát, hogy álljon a sarkára, és tartsa meg ezeket a szókimondó megnyilatkozásokat. Hogyha bármelyik kollégának van kritikus meglátása, akkor ezt most kell megtennie, hiszen most kell fellépnünk, nem sokára választások következnek ö, Boszniában. Úgyhogy igenis fogalmazunk kritikusan, ha erre szükség van. Elnök, köszönöm szépen. Angurakis képviselő következik a GUE nevében. Az én ö, frakcióm ellene szavazott ennek az állásfoglalásnak a módosító indítványok ellenére, mert ezek a módosító indítványok nem kezelik az alapvető problémáját ennek az országnak, nevezetesen az Európai Unió ö, gyarmatosító politikáját, ami nem teszi lehetővé Bosznia-Hercegovinának, a népnek, hogy igazán szuverénné váljon saját hazájában az a véleményünk, hogy az Európai Parlament a katonai jelenlét végét követeli eh, Bosznia-Hercegovinában, de az kellene, hogy az Európai Parlament azt kérje, hogy a, bezárják a főképviselő irodáját, az ENSZ főképviselőjét is, és az Európai Unió főképviselője irodáját is. Úgy gondolom, hogy mindaddig, amíg ezeket a kérdéseket nem kezelik, addig a különböző problémák, amiket Pakkasszony felvetett, és amelyek léteznek ebben az országban, csak súlyosbodni fognak, és ez már látható néhány éven belül a helyzet tovább fog romlani. Nem szabad ö, ö, homokba dugni a fejünket. Bosznia-Hercegovinában azzal, hogy a vízumliberalizálást lehetővé tesszük, és az állampolgároknak ö, ö, szabad mozgást lehetővé tesszük, azt mondja a jelentés készítő, hogy a problémájait az országnak ö, nem tudjuk kezelni. Tehát lehetővé kell tenni, hogy ezek az emberek az Unióban szabadon mozogjanak, és ezáltal javítani az ő életüket ezeket. Mi úgy gondoljuk, hogy jobb lenne, hogyha ezeket az intézményeket eh, bezárnánk, és lehetővé tennénk, hogy a nép saját kezébe vegye sorsát. Kacsin, elej la parola. Kacsin kolléga következik. Presidente. Köszönöm, elnök úr. Kollégici Dori Spak za... Szeretnék gratulálni kollégámnak, Dori Spaknak. Nagyon korrekt, nagyon szakmai jelentést készített. Ez a jelentés is mutatja, hogy nagy szakértője Doris Pakenek a témának már régóta elkötelezettje a bosnyák ügynek. Bosznia-Hercegovináról olyan kép alakul ki ebben a jelentésben, mintha jól működő ár, állam lenne, nem állandó tagja az ENSZ biztonsági tanácsának, de most mégis fontos szerepet kapott. Nem mondhatjuk a bosnyák fellépések, ENSZ fellépések tevékenységek tükrében, hogy Bosznia ne lenne jól működő állam. Ahhoz, hogy a nemzetközi poronon sikeresek legyenek, először otthon kell sikeresnek lenniük. A cselekvési terv lehetővé teszi azt, hogy Bosznia-Hercegovina NATO tag, NATO tag legyen. Ez mindenképpen segíti majd a választások után Bosznia fejlődését. Aggasztó azonban a bosnyák közbeszéd alakulása. Néhány héttel ezelőtt nagyon meghökkentem, a Republika Szerbszka elnökének beszédén, egy kosárlabda mérkőzésen hallgattam ezt meg. Egyébként minden protokoll nélkül látogatott el, el a mérkőzésre. Megkérdezték arról, hogy kinek drukkolna, hogyha a döntést Bosznia és Horvátország játszana. Ő erre gondolkodás nélkül azt válaszolta, hogy Horvátországnak szurkolna, hiszen nem rajong Bosznia-Hercegovináért. Nem tudom, hogy az Európai Unióban vagy Európában egy vezető politikus hogyan nyilatkozhatna így, így senki sem maradhat meg a pozíciában, ezután le kéne mondani. Ez nem méltó sem hozzá, sem kormányához. Ez mindenképpen politikai sértésnek számít, és az európai civilizáció ellen irányul. Ez, ez mindenképpen provokáció, meg szerette volna mérgezni a helyzetet. Nyilvánvalóan a szomszédos országokra is rossz fényt vet ez. Mindenképpen el kell ítélni az ilyen megnyilvánulásokat. Választási évről van most szó Boszniában, ezért néhány dologra szeretnék utolni. A balkáni háború áldozatairól áldozatait felhasználják a választási kampányban, új emlékműveket állítanak az áldozatoknak. Tehát gyakorlatilag választási célokra használják ki az áldozatokat. A Szarajevói konferenciának sok sikert kívánok, egyéb, erre egyébként június másodikán kerül sor. Ha Boszniában sikerülnek sikerül arról megegyezni, hogy Bosznia költség, közelebb kerüljön Európához, akkor ezt mindenképpen támogatni köz. Táler képviselő következik. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék Pak asszonynak az elkészített munkájához, csak úgy, hogy ezt tették kollégáim is. Nyilvánvaló, hogy nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik a volt Jugoszlávia, azon belül Her- Bosznia-Hercegovina kérdéseiben. Az egész parlament ö, csak ö, meríthet az ő tapasztalataiból. Ö, nagyon jó volt a jelentés, és egyre jobbá válik. A második dolog ma a 30. évfordulóját ünnepeljük Tito Marsal halálának. Az ő, ő személyi kultusza idején Jugoszlávia működőképes volt, de csak tíz év kellett ahhoz, hogy politikus halála után Jugoszlávia szétessen. És ennek a szétesésnek a legnagyobb áldozatai Bosznia-Hercegovina állampolgárai. Ezért kell, hogy felismerjük azt, hogy itt van felelősségünk. Mindazok, akik kívülről tudnak segíteni Boszniának, azok nagyon nagy felelősséget viselnek. És igazán nem érthetem a szélső balos kollégákat, azokat, akik azt mondják, hogy Boszniát magára kell hagyni, és hagyni kell, hogy dezintegrálódjon. Boszniának nincsen akkora ereje, hogy kilábaljon ebből a szétesési folyamatból. A, a megbékélést kell, hogy el tudja érni, hogy a sztereotópiák fölé elelkedjenek, tolerancia, kölcsönös megértésre van szükség és úgy tartok, hogy ez az erő még jelenleg nincs meg Boszniában, ezért van szükség arra, hogy támogassuk ezt az országot, és mindenféle módon segítsük, ahogyan csak tudjuk. Ez az állásfoglalás egy rendkívül jó állásfoglalás, ezt már elmondtam, foglalkozik az igazságügyel, a korrupcióval, a médiákkal és más egyéb kérdésekkel is. Még egy dologra szeretnék rávilágítani. Vízommentességet kell létrehozni Bosznia számára, és segítenünk kell abban is az oktatást letén. Többet kell befektetni az oktatásba, a bosznyák fiatalok e, ö, oktatásába, mert ők azok, akik jó útra tudják terelni Boszniát. Köszönöm. Táler úr, most Nibel úr következik az Európai Bizottság külügyi főigazgatóságának igazgatója. Köszönöm szépen, elnök úr! Mi is szeretnénk segíteni abban, hogy ha lehet, akkor még tökéletesebbé tegyük ezt a jelentést. Először Bosznia alkotmányáról szeretnék beszélni. Ez ellentmond az Európai Emberi Jogi Konventnek. stabilizációs és együtt és társulási egyezmény kitételeinek is ellentmond ez. A második megjegyzésem a vízumkönnyítéshez kapcsolódik. Ezzel kapcsolatban el kell mondanom azt, hogy nem teljesítette még az összes feltételt Bosznia, néhány még hátra van. Jó lenne, hogyha alapos ösztönzésben vagy bátorításban részesítenénk Boszniát, hogy mi hamarabb teljesítsék házi feladatukat. Köszönöm. Elnök, most Pákasszonynak adom meg a szót, hogy összefoglalja a dolgot. Köszönöm még egyszer a hozzászólásokat. Boszkort kollégának mondom, hogy természetesen a gazdasági fejlődés a fontos, ehhez azonban kell egy belső piac Boszniában, már pedig Boszniában nincs belső piac, ez hihetetlen, de a munkahelyek teremtését ez az, ami annyira megnehezíti, illetve a vállalatok oda települését. Ez tehát egy olyan kérdés, amelyet a helyszínen dolgozó politikusoknak kell megoldaniuk. A módosító indítványaiban természetesen a roma közösség továbbra is szerepel, hiszen különleges gondoskodásra van szükségük, de egyéb kisebbségekről is beszélünk, nem a, a nők nem tartoznak ide, hanem a nők az emberiség felét alkotják, és Boszniában is ez így van. Úgyhogy a kisebbségekről beszéltem, a, illetve a szexuális bántalmazásokról, egyéb problémákról, hogy ezt mind fel kell -e sorolni, vagy sem, hát erről lehet beszélni. Ami pedig az alkotmányt illeti, ez is szerepel, mert fontosnak tartom. Mirel úr pedig említette az emberjogi bíróságot. Egyes esetekben határozottan azt követeljük, hogy a választások előtt kell, hogy ezt a helyzetet tisztázzuk, de ha jól megnézzük, akkor igazából nincs már idő arra, hogy a választások előtt foglalkozzanak ezzel. Követeljük tehát, de nehézkesnek tartom, hogy kitartsunk ezen követelésünk mellett. Hiszen mire ezt elfogadjuk, már június lesz, és aztán csak három-négy hónap lesz a választásokig, tehát nem tudom, hogy ezt meg tudják-e oldani. Kérni kérhetjük, de azt hiszem, hogy túl sokat itt már nem érhetünk el, mert sajnos hagytuk, hogy túl sok idő elteljen, ez egész egyszerűen így van. A kommunisták irányába pedig azt mondanám, hogy az ő elképzelésük arról, hogy hogyan segítsük meg ezt az országot, hát ez elég szégyen. Hogyha ilyen kevés szolidaritást tanúsítunk, akkor, akkor hova jutunk? Hogyha például Görögországgal szemben sem tanúsítanánk szolidaritást. Azt hiszem, hogy azért ne keverjük össze a szezont a fazonnal. Ha támogatásra van szükség, akkor ezt biztosítsuk hozzá megfelelő formájában. Bosznia kapcsán pedig arra törekedtünk, hogy segítsünk az országnak talpra állni. Lehet, hogy nem voltunk elég szigorúak, határozottak egyes tekintetekben, de ezt megemlítem a jelentésemben, amit viszont nem említek meg, az az, hogy a vízum könnyítés, a vízum liberalizáció által megoldódik az ország helyzete. Nem. Ezáltal megfosztjuk az embereket ezen kisebbségi érzésüktől, amely jelen pillanatban van, hogy nem utazhatnak. Három nagy etnikum létezik Boszniában, és hogyha a vízum liberalizációt Szerbiával, és ugye Horvátországa amúgy sem volt vízumkötelezettség, tehát ugye van két nép az országban, amely utazhat, és van egy nép, amelyet kizárnak ebből. Ez pedig egy kettős büntetés lenne a lakosság egy részének, amely amúgy is szenvedett már eleget. Épp ezért úgy gondolom, hogy nem tudunk már sokat változtatni ezen a jelentésen, de a véleményünket kifejthetjük egyértelműen, és hálás lennék, hogyha ebben támogatnának hogy a lehető leghatározottabban, egyértelműbben kifejtsük az álláspontjukat. Az udvariasság, a finomkodás itt nem célra vezető, és mellesleg a lakosság is ezt várja el tőlünk, mert jobban megbízik bennünk, mint a saját politikusaiban. Ennek ellenére azonban a jelentésembe beépítettem egy újabb módosítást, amelyben felszólítom a lakosságot arra, hogy menjenek el szavazni. Mert aki nem megy el szavazni, akkor azokra bízza a helyzetet, a megoldást, akik a propagandával élnek. Tehát remélem, hogy támogatják ezt a felszólításomat, hogy mindenki menjen el szavazni, mert akkor tarkább lesz az egész kép, az egész helyzet. Lehet, hogy a kormányalakítás nehezebb, de akkor talán ez rábírja a politikusokat arra, hogy fontolják meg azt, hogy mi az, ami a nép érdekét szolgálja. Molto, molto bene. Remek. Következik az ötödik napirendi pont, vagy a hetedik napirendi pont, de úgy látom, Szóla úrnak még van valami mondandója. Van még mondandója, vagy még nem? Igen, azt szeretném volna mondani a bosnyákoknak, hogy a megfelelő jelöltekre szavazzanak. Elnök, hát az emberek általában megfelelő emberekre szavaznak. Következő napi rendi pont, pont hetes a koszovói európai integrációs folyamatáról szóló állásfoglalásra irányuló indítvány. Első eszmecserére kerül most sor, meghallgatjuk urike Lunacek asszonyt, a téma előadóját. A Balkánnal foglalkozó munkacsoport már megtárgyalta ezt a kérdést, ezen, ehhez képest azonban néhány módosítást, illetve újabb részletet terjesztett be Lunacek asszony. Először megadom a szót Lunacek asszonynak, de kérem ne felejtjék el, hogy a koszovói külügyminiszter Skender Hiszeni úr ide látogat a szakbizottságba ma délután. Tehát Lunacek asszonynak adom meg a szó. Köszönöm, elnök úr. Use this half hour very well in order... Ez a fél óra még pont jó arra, hogy felvázoljam ezt a jelentést, illetve azt, hogy mi az, amiben sikerült megállapodnunk. Nyilván nagyon sok mindenben, de az vannak ugyanakkor ellentmondásos dolgok is. Megpróbáltam ebben a jelentésben, hogy az elnök úr is mondta, már korábban a munkacsoport szinten megvitattuk ezeket a kérdéseket. Elsősorban azt próbáltam, arra próbáltam rámutatni, hogy ez a 2010, ez mindenkinek egy kritikus év a kormánynak, a, nemzetközi résztvevőknek is, mert két évvel ez nagyon fontos a koszovói állampolgároknak, hogy érezzék, hogy mi az, ami történik a mindennapi életükben, és hogy mindennapi életükben van előrehaladás. A függetlenség önmagában nem oldja meg a problémákat. Számos egyéb probléma van a terepen, amelyekkel foglalkozni kell, és ezért különböző felek az érdekeltek. Tehát nem szeretnék az összes részletbe belemenni, mert remélem, hogy elolvasták a jelentésemet. Tehát nekem az egyik fontos pont, világosá tegyük az Európai Unió a parlament részéről, hogy ennek az országnak az integrációja prioritás az Unió számára. A liberalizáció is Koszovó számára is ugyancsak nagyon fontos. Ez nem ebben az évben fog bekövetkezni, de a parlament részéről mi már régen nyomást gyakorolunk, hogy valamennyi volt jugoszláv állampolgár szabadon utazhasson, és azt szeretnénk, hogy ez a koszovói állampolgárokra is mielőbb megvalósuljon, és a bizottságnak így kellene el, tovább lépnie az ütemtervel. Van egy nagy aggodalom számomra, ez pedig, amit már láttam ott terepen, ilyen, múlt héten jártam négy napig Koszovóban, és ez volt a harmadik látogatásom, ami engem aggaszt, és ezt nem egyértelműen fogalmazta meg a jelentésbe, de itt el szeretném mondani az aggaszt, hogy nincs egységes megközelítés az Európai Unió részéről, valamennyi tagállam részéről a tagállam, a támogatásunkat a szerbeknek, az albánoknak, mindenkinek egyaránt kell, hogy nyújtsuk Koszovóban. És ez az, ami engem agaszt. Ezt eh, mondtam, hogy fontosnak tartjuk, hogy a tagállamok egységesen lépjenek fel Koszovót illetően. Hát egyszerűen telepet veszítünk, eh, pénzt a, a munkatársak, akik ott dolgoznak, eh, egyre több problémát látnak a Szerbiával folytatott kapcsolatokat eh, vonatkozásában is. Remélem, hogy jó szomszédsági politika fog megvalósulni a jövőben. A határon átnyúló kooperáció Koszovó és Szerbia között ugyancsak nagyon fontos. Kritikát fogalmazta meg azzal kapcsolatban is, hogy a vízakönnyítéshez hogyan állnak a különböző tagállamok. Vannak tagállamok, amelyek 60 eurót akarnak beszedni a vízumokért, és nem 35-öt, ahogy ez korábban volt. Fontos lenne megmutatni, a, hogy az tagállamoknak és az uniónak egységes az álláspontja, és 35 euróba kerül a vízum, e, e, úgy, ahogy ez eredetileg eldöntöttük. Az első e, választások a múlt évben lebonyolódtak, nagyon jó történt ez meg, nagyon fontos arról is beszélni, hogy fontos támogatni a megválasztott adminisztrációt a szerb enklávékban. Nagyon aggasztja őket az, hogy párhuzamos struktúrák jönnek létre, ilyen van, de az is, hogy a támogatást hogyan kapják, mert minden északi területre összpontosul. Fontos, hogy a jogalkotási folyamat tovább menjen valamennyi területen, megfelelő stratégia legyen az északi részre, az unión belül. Értékelem azt, hogy ez megindult, de még egy módosítót nyújtottam be, amelyik arról beszél, hogy a civil társadalomnak a megfélemlítése van északon, azok a szerbek irányába, akik együtt kívánnak működni a koszovói kormányjal, és ez nagyon aggasztó, és biztos, hogy nem csak e- ez az egyetlen. Ami a Julexnek, a, az EULEX-nek a sikerét illeti, erről már szó volt, illetve meg fogom említeni, amikor a miniszter itt lesz, az, hogy az EULEX a, ö, megkereste a közlekedési minisztert is, illetve vizsgálatokat folytattak, mert korrupciós ügyekben érintett, csak úgy, mint a minisztérium más személyei is az Eurolexnek, illetve az ügyész majd vádat fog emelni, és ez akkor majd megy tovább az igazságügy útján. Tehát a korrupciót legmagasabb szinten is le kell küzdeni. Ez különböző problémákat jelentett ennek a politizálása. A média pluralizmus nagyon fontos, egy pontot ezzel kapcsolatban is felvetettem, amit Doris Pak is említett, az oktatás ugyancsak rendkívül fontos, a nyelvi kérdések, amit Thaler kollega említett, és az egész környezetvédelem, energia és közlekedési probléma mind megemlítésre kell, hogy kerüljön. Tehát ezzel ö, zárnám, és inkább az észrevételeiket hall, hallgatnám meg, ahelyett, hogy felolvasom a jelentést. Grazie, kolléga Lunacek. Köszönöm, Lunacek asszony. Most Páncieri kollégának adom a szót, ő árnyék jelentéstevő szocialista színekben. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány rövid észrevételem lenne. Lunacek asszony jó munkát végzett a jelentéssel kapcsolatban. Gyakorlatilag minden szerepel jelentésben. Nagyon fontos, hogy Koszovó lépjen, közel legyen az Európai Unió felé. Elképzelhetetlen, hogy várakozó listán hagyjuk Koszovót, hiszen semmiképpen sem tenne jót az integrációnak. azt a luxus sem engedhetjük meg maguknak, hogy egy végtelen vitába kezdjünk, hiszen a stabilitás, a régió stabilitása alapvető fontosságú. Az Európai Unió Koszovó sorsának, Koszovó jövőjének egyik főszereplője kell, hogy legyen. A koszovai helyzet nem ideális. Ugyanakkor nem látok alternatívát a jelenlegi integrációs törekvések mellett. Úgy gondolom, az lenne a legfontosabb, hogy legalább itt a parlamentben kapjon hangot ez, a, ez az integrációs szempont, hiszen most is szükség van erre, amikor a pénzügyi és gazdasági válság néhány tagállamot nagyon súlyosan érint. Néhány pontban egyet tudok érteni Lulacsek asszonyal, más esetekben azonban szerintem pontosítani kéne a jelentés tartalmát. Például a célkütűzésekkel kapcsolatban. Három dolgot emelnék ki. Az első ahhoz kapcsolódik, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem ismerték el Koszovó függetlenségét, és ezekre a tagállamokra is vonatkozik az, hogy közös álláspontot, közös megközelítést alakítsanak ki. De vajon milyen közös megközelítésről van szó? Koszovó jogállása olyan kérdés, hogy az ember vagy elfogadja ezt, vagy nem, hogyha nem, akkor nagyon nehéz erről bármiféle közösségi, illetve közös álláspontot kialakítani. A második pont a regionális együttműködés kérdése. Szerintem ennek alapfeltételnek kell lenni a integrációs úton. Azt is meg kell fogalmazni, hogy objektív kapcsolat van a koszovói integráció, illetve Szerbia jelöltsége között. Butaság lenne azt mondani, hogy nincsen ilyen kapcsolat, szerintem igenis van ilyen. Végezetül pedig még egy dolog, többen is említették, szerintem helyesen, hogy az EULEX munkájával kapcsolatban aggályok merültek fel, nem minden célkütűzését érte el az EULEX. Nem tudom, hogy megfelelően megfogalmazás, viszont úgy vélem, hogy adhok bizottságot kéne felállítani, amelyben parlamenti képviselők, illetve szakértők vennének részt. Az EULEX munkáját egészítenék ki, hiszen nagyon sok múlik az Európai Unió fellépésén, illetve az EULEX, munk- az EULEX fellépésén ebben az országban. Összességében azt mondhatom, hogy Luna csak asszony munkája megfelelő volt. Köszönöm. Allora. Köszönöm. egyéb hozzászólók, mindenkinek két perce van. Danzsanul, tessék. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord euh, féliciter Madame Luna. Köszönöm szépen, elnök úr, és először is gratulálni szeretnék Lunacek asszonynak a kitűnő jelentéshez. Egy ennyire kényes és bonyolult helyzetet nagyon jól kezelt. Két dolgot szeretnék felvetni, először is emlékeztetni talán arra, hogy a stabilitást sikerült megőrizni a KFOR-nak, az EULEX-nek, a koszovói kormánynak köszönhetően, és azt is lehet mondani, hogy a belgrádi kormánynak köszönhetően, amely végül is tartózkodott a provokatív fellépéstől, és a diplomáciai lépéseken túl semmi egyebet nem tett. Nagyon sokan azon országok képviselői, amelyek nem ismerték el Koszovót, azok a káoszt és az instabilitást mondták, hogy ez lesz a jövője. A 13. bekezdése jelentésének, valamint amit a kurti ügyel kapcsolatban említ, Szerintem megemlíteni a kurti ügyet, az azt jelenteni, hogy túl sok publicitást adunk egy olyan személynek, aki nem érti meg, és ezzel egy érdeklődést váltanánk ki iránta. Két lényegi dolgot szeretnék említeni. A négyes pont, a kapcsolat Szerbiával nagyon fontos. Szerintem az is kötelességünk, hogy egy kicsit előre tekintsünk. És ahogy ön is említi, a Szerbiával való kapcsolatok egyszerűen nem létezőek. Sajnálatos módon bátorítani kell a Koszovó-Szerbia párbeszédet. Tudjuk, hogy politikai szinten nagyon nehéz lesz ez a párbeszéd, de mégiscsak bátorítani kellene először funkcionális szinten, és utána majd politikai szinten de nekünk Európai Parlamentben meg kell követelnünk ezt a párbeszédet. Az összes nehézség ellenére elfogadhatatlan, hogy ezek az emberek nem beszélnek egymással. A koszovói vezetők még mindig Belgrádban letortasztatási parancs alatt állnak, tehát azért szerintem ennek a visszavonása lenne egy kellő lépés. Az igazságügy pedig folytassa a munkáját a háborús ügyekkel kapcsolatban a, az, hogy a Koszovó elnöke a szeparatizmus és nem egyéb úgynevezett bűncselekmények miatt el, elfogadó parancs van ellene, ez elfogadhatatlan. Az északot illetően igaza van, az északi helyzet nagyon kényes, nagyon sajátos. Egyfelől emlékeztetni kell arra, hogy az északnak a megosztása nem lehetőség és Belgrádban még sokan hajlanak erre a lehetőségre, és egy fokozatos lép eljárást kell követni az éjszakkal kapcsolatban. Vannak, akik azt szeretnék, hogyha masszívan visszakapcsolnák egyik napról a másikra nemzetközi meg részvétellel. Ez nem működik, lépésről lépésre kell eljárni, nagyon érzékeny terület, erre van egy jó terv, nagyon sok mechanizmus irányoz elő, és így kellene tovább menni Pristina és Belgrád közötti párbeszédben. Köszönöm szépen! szépen. Köszönöm szépen. Szeverin úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is úgy gondolom, mielőtt az európai integrációjáról beszélnénk Koszovónak, beszélnünk kell arról, hogy milyen támogatást adhatunk Koszovónak ahhoz, hogy egy önellátó modern entitássá válhasson. Szerintem ez a legsürgetőbb, és ezután beszélhetünk európai integrációjáról Koszovónak. A második dolog, egyetértek abban, hogy kapcsolat van Szerbia és Koszovó között, amikor az európai integrációról beszélünk, és az európai kapcsolatokról. Ez a kapcsolat azonban nem jelenti azt, hogy feltételeket szabhatunk Szerbiának attól függően, hogy milyen politikát folytat Koszovó irányába. Szerintem nem itt van az igazi kapcsolat. Az igazi kapcsolat ott van, hogyha tudunk egy megoldást találni az egész térség számára, oly módon, hogy visszatereljük őket a nemzetközi jogállamiság szintjére, és egy politikai megközelítést tudnak alkalmazni. Én ezzel fejezném be, ez a harmadik felvetésem pedig, hogy el kell kerülnünk azt a politikát, ami egy kicsit ebben a a struc politikát, ami egy kicsit meg... Tehát nem lehet azt kérni, hogy vonják vissza az elismerését, vagy ne ismerik el. Ez a status quo nem megoldás, de a jelenlegi helyzet sem megoldás. Tehát nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy közös megközelítés kell, ahogy ezt kollégám is elmondta, hogy a jövőre kell egy egységes agendát elkészítenünk, nem pedig a múltra. És örülnék, hogyha ez a jelentésből jobban kitűnne, és lennének benne ötletek, amelyek valóban mutatnák azt, hogy merre kell tovább lépni, merre tudunk tovább lépni. Szerintünk ez az, hogy nem lehet itt egy darabonkénti megoldást, vagy régiónkénti, hanem egy átfogó regionális megközelítést kell és csomagpolitikát kell alkalmazni a rendezésre. La parola la collega Muniz. Muniz kollega kapja meg a szót. Gracias. Köszönöm szépen. Egyetértek azzal, amit Severin úr mondott, hiszen a stabilitás, a régió stabilitása valamint egy Európa párti kormány Szerbiában, amely ugye Európa felé tekint. Ez rendkívül fontos, és az Unió, illetve a nemzetközi közösség nagy többsége nem ismerte el Koszovót, amely ország ugye egyoldalúan mondta ki függetlenségét, anélkül, hogy a biztonsági tanács határozata ezt megelőzte volna már, pedig ezen feltételek eh, kellettek volna, hogy teljesüljenek ahhoz, hogy a tagállamok elismerjék Koszovót, már pedig a feltételek nem voltak adottak, úgyhogy úgy gondolom, hogy a parlament eh, sem sincs olyan helyzetben, hogy a tagállamokat arra kérje, hogy ismerjék el Koszovót, főleg azért, mert ez a nem elismerés egy további értéket eh, jelent, ugyanis Szerbia kormánya közeledik az Európai Unió felé. És ebben az értelemben Koszovó megnevezése a különböző jelentésekben hasonló kell, hogy legyen ahhoz, amelyet már más parlament jelentésekben is alkalmaztunk, konkrétan Danzsán és Fajon asszony a vízumliberalizációval kapcsolatban. Koszovóra utalás történik, a különböző tagállami álláspontokkal összefüggésben, és Koszovó jelenlegi státusza a 1294-es határozat, ENSZ határozat, ez az, ami Koszovó jogállására vonatkozik, és Lunacek eh, asszony jelentését eh, köszönöm, mert eh, alapos munkát végzett, de azt hiszem, hogy azért bizonyos pontokat ki kell egészíteni, konstruktívan persze, és utalni kell a nemzetközi helyzetre, illetve Koszovó legalitására, nem lehet a tagállamoktól ezen ország elismerését kérni, hogyha az nem az ENSZ feltételei mellett történik. Köszönöm szépen. Most pedig Kácsin kollega, előtte azonban azt szerettem volna bejelenteni a kollégáknak, hogy az ülésünk folytatódik délután három órakor, negyed négykor. Akkor látogat-e hozzánk Koszovó külügyminisztere, tehát negyed négykor. Negyed négykor. Kacsin úr, parancsoljon. Rad bi poudaril potrebo po dialogu med eh, Srbijo in Kosovim. A eh, párbeszéd szükségessége Koszovó és Szerbia között eh, valós, de Danzsan úrra kell, hogy visszautaljak, aki azt mondta, hogy nehéz kapcsolatokat építeni olyan szomszédok között, akik nem beszélnek egymással. Különösen nehéz bármiféle szomszédi kapcsolatot illeti, hogyha Szerbia azt mondja, hogy Koszovó nem szomszéd, hanem Szerbia része. Ez ugyan ez volt Albániával kapcsolatban is, és ez nem igazán világos. Tehát a státusza Koszovónak nagyon fontos kérdés, Koszovó, Szerbia és másokat is ez érint. Tehát fontos, hogy Belgrád és Pristina közötti párbeszéd elvezet majd egy együttműködéshez, ahhoz, hogy a két ország kép, képviselői, illetve a Szarajevói konferencián majd beszélnek egymással június másodikán. Tehát itt kellene egy előrelépés. A második kérdés, ami felvetődik, ez a dilema a részvétel, illetve a szegregáció kérdése. A szerbiek indultak a helyi választásokon, megvannak a helyi önkormányzatok, ezeknek azonban nincsenek anyagi eszközeik. De hát most, hogy hatalomra kerültek, nem nem tudják megvalósítani azt, amit várnak tőlük az emberek. Ez szükséges, hogy a, szerb, a koszovói szerb közösségeknek legyenek anyagi eszközeik, és javítani kell a bizalmat a helyi önkormányzatok iránt, helyi hatóságok iránt. Nem igazán tudok egyetérteni azok, akik azt mondják, hogy a stabilitást kell fenntartani. A stabilitás jó ideje megvan Koszovóban, amire szükség van, hogy növelni a stabilitást, és nagyon fontos, hogy megnyitottunk észak részén Koszovónak egy Európa házat, ez az, amit üdvözölnünk kell. A liberalizáció kérdése, ez mind az ígéretek betartását jelenti, ígéreteket, amiket a tanács, a bizottság tett a parlamentnek. Ezért kell kérnünk a tanácsot és a bizottságot is, hogy tartsák be ígéreteiket. Gratulálok a jelentés készítőjének, és köszönöm. Kolléga Köszönöm szépen, hogy Kacsin úr. Most Táler úr következik. Hvala lépa, gospod predsednik. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni jelentéstevőnek Lunacek asszonynak. A koszovai kérdés igen kényes és bonyolult kérdés, nagyon jól kezelte ezt. Lunacek asszony Koszovó kérdése sok ország számára okoz fejtörést, ez már régebben, Jugoszláviában is így volt. Mil- Milosevic az albán lakosságot ö, mm, próbálta támogatni, ezért is jött létre a független Koszovó. Ez tehát a kiindulási alap. Többek szájából elhangzott az, hogy Pristina és Belgrád alakítsanak ki párbeszédet. Ezzel kapcsolatban szerintem nekünk pragmatikusan kell föllépnünk, más megoldás nincs. Koszovó és Szerbia akkor egyesülnek ismét, hogyha mindketten EU tagok lesznek. Vajon Koszovónak ismét Szerbia részévé kell várnia? Ezt túlélni Szerbia? Szeretnék gratulálni a jelenlegi belgrádi kormánynak, nagyon racionálisan és visszafogottan viseltetnek. Koszovó iránt azonban mindenképpen sort kell keríteni erre a párbeszédre. A spanyol elnökségnek sok sikert és szerencsét kívánok a balkáni konferencia megrendezéséhez Szarajevóban. Nagy hiba volt, hogy a március végi szlovén konferencián nem esett szó a Balkán konferenciáról, Szarajevói konferenciáról. Hogyha nem végezzük el a feladatunkat időben, akkor ismételten ugyanaz a probléma áll elő, hogyan lehet Pristinát és Belgrádot közelíteni egymáshoz. Remélem megoldódik ez a kérdés. Elnök, köszönöm szépen hogy Nikolaj képviselés Tőkés úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Lunacek asszonynak az erőfeszítéseiért, amelyeket egy ilyen fontos és kényes kérdést ilyen jól kezelt. Ahogy Táler kollega elmondta, egy különösen kényes kérdésről van szó tehát olyan kérdés ez, ami a Koszovó státuszával is foglalkozik. Itt van az Európai Parlamentnek a jelentése Koszovóról, amiben pontosan látni kellene, hogy hol vannak a megértési pontok, hol lehet konvergálni. A vannak, akik elismerték Koszovónak a függetlenségét, de azok részéről is, akik nem ismerték el. Éten ismételni tudom csak, hogy az országok nem válnak függetlenné azzal, hogy többséggel, hanem nemzetközi jogi szabályok határozzák meg, hogy egy ország mitől vál önállóvá függetlenné. És Koszovó esetében ezek a feltételek még nem állnak fenn. A jogalap, ami Lunacek asszony szövegében szerepel, rendkívül fontos, és egyetértek kollégámmal mert itt arra van szükség, hogy utaljunk a, a 1244-es ENSZ határozatra. De nagyon méreható ez a probléma, hogyha megvizsgáljuk Szerbia-Koszovó problémáját. Szerbia kénytelen volt elfogadni egy további feltételt a, fel, a csatlakozáshoz, az, hogy egyet működjön a volt Jugoszláviával kapcsolatos nemzetközi büntetőbírósággal. És itt megint csak van egy kritérium, hogy Koszovót is el kell ismernie. Ez egy ténybeli kritérium. Vigyázni kell arra, hogy ne helyezünk túl nagy nyomást egy Európa barát belgrádi kormányra ami pedig az EULEX-et illeti, egyetértek Danzsan kollégánkkal, arra kell törekednünk, hogy fokozatosan kerüljen az EULEX programja alkalmazásra, mert ha ezt nem tesszük, akkor nagyon erős reagálásokat fogunk tapasztalni. Szerintem a feszültség, amit jelentenek a regionális kérdések, amit az EULEX elfogadott, az lehetővé tette, hogy elkerüljünk bizonyos konfliktusokat, és szerintem ez az az út, amelyen haladnunk kell. Végezetül a szervezet bűnözés kérdése. Látjuk, hogy van egy utalás a szervezet bűnözésre az északi területen. Én szeretnék kapni egy választ Lunacek asszonytól. Tudjuk, hogy ez az egész országot érinti. Én szeretném, hogyha lenne egy bekezdés arról, hogy a kulturális örökségének a védelméről Koszovónak. Köszönöm. Nikolaj képviselő, végül pedig Tőkés úr következnek. Mindenkit arra kérek, hogy röviden fogalmazzon. Köszönöm szépen. Nem szeretném pusztán jogi szempontból nem szeretnék különleges jogi feltételeket állítani, a nemzetközi jogi normákhoz kell tartani magunkat. Koszovó helyzete azt hiszem, hogy egészen világos a nemzetközi normák fényében. A kérdés az, hogy ezek a nemzetközi normák mindenkire érvényesek, vagy nem. Nem a ne, ne felejtsük el a kopenhágai kritériumokat. Ez az alap feltétele annak, hogy egy állam belépjen az Európai Unióban. Azt hiszem, a Lunacek jelentés egészen jól térképezi fel a koszovói helyzetet. Célunk az, hogy stabilitás jöjjön létre a régióban, és tudjuk, hogy a politikai helyzet nem kielégítő e, e, ebben a térségben. Nem beszélhetünk működő gazdaságról, működő piacgazdaságról, működő szociális szolgáltatásokról. Rendkívül magas a e, munkanélküliek alánya körülbelül 40 százalék, és ennek igen komoly kockázatai lehetnek az országra nézve is, illetve a régióra nézve is. Aztán eh, kormányzás vagy governance kérdésében is nagyon komoly agályaink lehetnek. Aztán a szervezet bűnözés hálója is befonja a régiót, illetve eljut az EU-ba is. Ez nagyon komoly kérdőjeleket vet fel a régió jogi státuszával kapcsolatban. Mint említettem, a stabilitást kívánjuk elérni, Szeretnénk, hogyha jogállamiság megvalósulna. Tőkés úr következik. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy nagyon jó munkát végzett Ulrike Lunácsek asszony, viszont túl ezen a jelentésen azt gondolom, hogy Szerbia és Koszovó integrációja egymástól nem választható el. Gondoljunk vissza, hogy a mai Koszovó, a mai balkáni helyzet, az a titói Milosevicsi eh, bűnös nacionalista, kommunista eh, rezsimnek, rezsimeknek a, az öröksége. És ez emiatt szenvednek ezek a népek, és ezt szenvedi meg Európa az Európai Unió, az Európai Parlament szigorúbban kellene, hogy viszonyuljon Szerbia integrációjához, mert Szerbia a kulcsa, hogy lesz-e béke Koszovóban. Hogyha a Szerbia nem bátorítja a koszovói szerbeket, hogyha ott megbékélés tudna lenni, akkor kihúznánk a méreg fogát ennek az egész ügynek. Valóban jó, hogy Szerbia és Koszovó jó gondolat, hogy Szerbia és Koszovó párbeszédet folytasson, de hát itt nem tudunk megegyezni, a seven tagállam nem tud megegyezni. Én például romániai magyar vagyok, Románia nem ismeri el Koszovót. Na most már akkor, hogy, ha mi nem tudunk megegyezni az Európai Unióban Koszovó ügyében, akkor hogy tudjanak ők megegyezni? Én azt javasolom, hogy hogy a Romániával, Szlovákiával, Spanyolországgal folytassunk párbeszédet, és az Unió egységesítse az integrációra, Koszovóra, Szerbiára vonatkozó felfogását. Köszönöm. A questo punto, prima delle conclusioni... Köszönöm. Mielőtt Lunacek hogy összefoglalná a helyzetet, meghallgatjuk Birei urat az Európai Bizottság részéről. Kérem, hogy egész röviden fogalmazom, mert már nem nagyon van időnk. Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönetet szeretnék mondani Lunacek asszonynak ezért a kitűnő jelentésért, teljes mértékben egyetértünk vele, hogy 2010 kulcsfontosságú év Koszovó számára, de számunkra is ez azt jelenti, hogy Pristinának kell komoly erőfeszítéseiket tenni a ö, jogszabályok területén. A vízumliberalizáció esetét igen, van egy ígéret a vízumliberalizációra vonatkozóan, de azt mondtuk, hogy van ennek egy előfeltétele, illetve pontosabban kettő, hogy Pristina elfogadja a visszafogadási megállapodást, és hogy létrejöjjenek azok a feltételek, amelyek a azokat a személyeket újra integrálják, akik visszamentek Koszovóba. Amint ezek a feltételek teljesülnek májusban vagy júniusban, akkor el fogjuk indítani a vízumliberalizációt. Ami az északot illeti, nem csak az európai ház került megnyitásra, hanem a bizottság ott különböző projekteket finanszíroz, immár három-négy éve különböző típusú projektekről van szó. Tehát van egy folyamatos jelenlét északon, és hogy Kacsin úrnak az észrevételére is reagáljak, a szerb önkormányzatoknak, amelyeket megválasztottak Koszovóban, egy pénzügyi támogatást ajánlottunk különböző projektek megvalósítására. Az EU EULEX kérdése komplex kérdés. Úgy gondoljuk, hogy az EULEX számos eredményt ért el, például vámkérdésekben, ez az egyik szakterülete, rendőrségi területen, visszaintegrálása a koszovói szerbek tekintetében, a Mitrovicai Bíróság megnyitásában és igazságügyi területen, szemben egyéb területeken nem könnyen lehet megnyitni például a korrupciós elleni dossziét. Tehát itten kellenek bizonyítékok, a védelem jogait tiszteletben kell tartani, tehát ez egy nehezebb ügy. Egyéb kérdésekben egyetértek Danzsanóral, hogy a rossz elemeket ellentétben sikerült megtartani Koszovónak a stabilitását, és ez már önmagában is kitűnő. Bene, le conclusioni finali alla collega. Köszönöm szépen, most Luna Csek asszony a szó, hogy vonja le végkövetkeztetéseket. Yes, thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm a sok gondolatot, észrevételt, kérést, nagy örömmel veszem be ezeket a dolgokat a jelentésbe, hát vagyis legalább megbeszélem önökkel ezeket. Bizonyos dolgokkal azonban nem tudok egyet érteni, másokkal igen. Mindenképpen egyeztetek még az ennyi jelentéstevőkkel a módosítások benyújtásának határideje lett, és egyéb kérdésekben is kérem, hogy keressenek meg. Olyan sokan mondtak nekem köszönetet, hogy én ezt viszont köszönöm. És el kell mondanom azt, hogy az asszisztenseim, illetve a titkárság dolgozóinak munkája rendkívül fontos volt. Néhány tartalmi kérdést. Danzsan úr említette a Koszovó és párbeszéd közötti párbeszéd szükségességét, ezzel egyetértek, de mások is felvetették a problémát, vagyis hogy pontosan ki között jöjjön létre ez a párbeszéd. Véleményem szerint a civil társadalom szintjén már megvalósuló párbeszédet kell tovább fejleszteni, és ezt az Európai Unió igenis támogathatja. A bírósági problémával kapcsolatban ugye az a gond, hogy az EULEX rendkívül nagy támogatást adott, és remélem a jelenlegi nyomozás tovább halad, és így nem lesz annyira átpolitizált ez az igazságügyi kérdés, mint egyébként. Hallottuk azt is, hogy Szerbia elé ne támaszunk feltételeket, az európai integrációt ne kössük ahhoz, hogy ismerjék el Koszovót. Ez, erre a, ez a folyamat két-három évvel ezelőtt kezdődött. Szerintem mindenképpen nyomást kell gyakorolni ö, Szerbiára, különben például a ciprusi eset teljesen értelmetlenné válik. Ebben a kérdésben tehát nem tudunk egyet érteni. Ha ezt megtesszük, az mindenképpen romba dönti eddigi erőfeszítéseinket. szerintem ez igenis összefügg azzal, hogy ki, mikor, hogyan lép be az Európai Unióba. Elnézést, hogy ilyen őszintén fogalmaztam. Valaki azt említette, hogy, azt említette, hogy ne folytassunk struc politikát. Nyilván nem kérhetem arra azt a 22 tagállamot, aki elismerte Koszovót, hogy ezt vonják vissza, de nagyon fontos lenne a közös álláspont kialakítása. Jó lenne tehát, hogyha az ön fennmaradó tagállam, tagállam is elismerné Koszovót, ez jelenleg nehézségekbe ütközik. Kacsin és Táler urak említették a szarajavói konferenciát, ez végül is nem része a jelentésnek, de én is remélem, hogy ez is sikeres lesz, és drukkolok a spanyol elnökségnek is. Az EULEX jelentőségét mindenki említette. Valóban, Ugyanakkor az Atlanti óceán túli partnerünkkel, az Egyesült Államokkal ebben a kérdésben egy kis összetűzésbe keveredtünk. Mire úr az imént említette, és ezt meg is köszönöm, hogy nem sokára elkezdődik a vízumkönnyítési folyamat, hogyha Koszovó eleget tesz a visszafogadási és integrációs feltételeknek. van itt egy kis gond. Az összes miniszter, akivel egyeztettem Koszovóban, úgy nyilatkozott, hogy elkötelezettek, megteszik mindezt, de alapvetően pénzkérdésről van szó. Koszovónak jelenleg nincs meg a szükséges pénzeszköze arra, hogy ezt megtegye. Egyébként ez egyfajta kritikus megjegyzés a tagállamok felé, például tízezer menekült német, bosnyák menekült Németországban nem jelent akkora gondot, mint hogyha ezek az emberek visszamennek Boszniába. Remélem, hogy Koszovó rendezni tudja ezt a problémát, és akkor valóban elindulhat a vízum liberalizációs folyamat. Elnök,